Okay, good morning everybody, and a special welcome. Jó reggelt kívánok, és külön üdvözlöm azokat a képviselőket, akik ma reggel itt vannak. I would like to submit to you some changes to our... Először is szeretném bejelenteni a napirenddel kapcsolatos változásokat. Az eredeti napirend hetes pontja az operatív és stratégiai együttműködésről a Dán Királyság és Europol között. Ez lesz az első napi rendi pontunk, előre hozzuk tehát. Ezt követi majd az ötös napi rendi pont, amely az európai intézmények általi adatfeldolgozásról szól, valamint a vonatkozó adatok szabad mozgásáról. Ezt követi a hat, hatos napi rendi pont, az Európai Uniós a Norvég Királyság közötti megállapodásról, ami a külső határok és a vízum rendszer számára szolgáltatott finanszírozást illeti a 2014-2020-as időszakra. Erre térünk rá 9.15 körül, és utána visszatérünk a négyes napi rendi pontra, körülbelül 10 óra körül. Hogyha senki sem ellenzi ezeket a változásokat, akkor ezennel elfogadottnak tekintjük az így módon módosított rendet. Ami a nyelveket illeti, szeretném elmondani, hogy horvát, öm, lett és ilyen nyelven nem lesz tolmácsolás ma délelőtt, és dél, délután sem. Meg kell említenem a koordinátorok ajánlásait is, ami a jelentéstevők kinevezését illeti. A népát részéről Engel urat neveztük ki. Az alapvető jogokról szóló éves jelentésre vonatkozólag, ami a 2016-os évet illeti, Posztasszony az SND részéről lesz a saját kezdeményezésű jelentés jelentéstevője, ami az alapvető jogok helyzetét illeti a roma integrációban, illetve a cigány ellenesség elleni küzdelem témájában. Bóni úr a néppárt részéről véleményt készít. Az Európai Parlament és a Tanács irányelvéről a digitális egységes piac vonatkozásában, illetve a szerzőjogok vonatkozásában a szabályzat értelmében meg kell kérdeznem, hogy a képviselők elfogadják-e ezeket az ajánlásokat, úgy tűnik igen. Aztán, ami a delegált és végrehajtási jog, jogi aktusokat illeti, 2017. március 24-én Jurova biztosasszony levelet küldött az ECON, a LIBE és a Panaszak bizottságok elnökeinek, miután a parlament állásfoglalást fogadott el arról, hogy ellenvetéssel, illetve fenntartással él az Európai Bizottság azon végrehajtási aktusára vonatkozólag, amely a negyedik eh, pénzmosás elleni irányelv módosítására vonatkozik. Ugyanazon a napon az Európai Bizottság egy új delegált jogi aktust fogadott el, a magas kockázatú országok eh, felülvizsgál listájára vonatkozólag. Ezeket a dokumentumokat múlt pénteken mindenki megkaphatta. A delegált jogi aktus eh, a listáról eltávolítja Guajanát, és Etiópiát viszont szerepelteti, beveszi a listába. A parlamentnek egy hónapja van arra, hogy ellenvetéssel éljen. A Libének és az Ekornak közös kompetenciája van, és itt az 55-ös cikk hatája is érvényesül. A Libe szakbizottság bármely tagja állásfoglalási indítvány révén jelezheti ellenvetését 2017. április 6-áig déli 12 óráig. Az ECON hasonló határidővel dolgozik. Hogyha valaki ellenvetéssel kíván élni, akkor a szindoklással ellátott állásfoglalási indítványt ki, küldjék meg a LIBE elnökének, illetve a LIBE titkárságának a vonatkozó határidő előtt. Utolsó pont, az elnök közleményei alatt el kell fogadnunk néhány jegyzőkönyvet az idei év januári üléseire vonatkozóan, vagy tavaly, és tavaly november, július, április és februárjára vonatkozóan, ha senkinek nincs ellenvetés, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Kedves kollégák, a napi rendünk első érdemi pontjára térnénk most rá, a módosult napi rendnek megfelelően. Diaz Demere kolléga jelentése ez, A Europol és a Dán Királyság együttműködéséről meg is adom a jelentéstevőnek a szót, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ehelyett először is szeretnék egy rövid nyilatkozatot tenni Az ön jobbján ülő szeméről van szó. Ha jól tudom, akkor ma vesz részt utolsó alkalommal az ülésünkön. Egy nagyon professzionális, türelmes, fegyelmezett, keményen dolgozó munkatársról van szó, nagyon nagy veszteség úgy érzem a szakbizottságunk számára, hogy ő távozik. Többször is az a megtiszteltetés ért, hogy együtt dolgozhattam vele. Nagyon jó volt mindig is az együttműködés, és nagyon sok sikert kívánok a továbbiakra nézvést. Most pedig rátérnék a jelentéstervezetre. A Dániával folytatott stratégiai együttműködésről szóló megállapodás a témánk, ez egy nagyon különleges megállapodás. Az Európollal való operatív és stratégiai együttműködésről van szó, ezt nagyon pozitívan értékeljük. és most már a megállapodásban szerepel az, amit az Európai Parlament is kért, előfeltételeket fogalmaztunk meg a megállapodással kapcsolatban. Egyrészt, hogy Dánia a Schengeni térségben marad, másrésztről, hogy Dánia végrehagyja 2016 680-as irányelvet, amely az adatvédelemre vonatkozik. Május, 2017 májusától kezdve kell ezt végrehajtania, valamint meg kell említenünk az Európai Bíróság joggyakorlatát, illetve az Európai Adatvédelmi Biztos illetékességének elismerését. Gondolom, hogy ilyen Ábrecht kolléga is elégedett lehet ezzel az eredménnyel. Ami a megállapodást illeti, 27 cikkből áll, és különböző függelékekből, ezekről most nem szeretnék részletesen beszélni. Hiszen mindenki megkapta a szöveget, és elolvashatja azt. Ami a tanács határozatának egyes cikkét illeti, ezzel kapcsolatosan azért szeretnék mondani valamit. Az Europol felhatalmazást kap ebben a cikkben, a, hogy a Dán királysággal operatív és stratégiai együttműködést folytasson. Ami az ütemtervünket illeti, április 5-e a határidő, április 11-12, akkor szavazunk itt a Libében, majd utána a mini plenárison kerül szavazásra. Ez a téma. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönjük, mondja az elnök, és köszönöm szépen azt is, hogy ilyen kedvesen szólt a munkatársaink munkájáról. Nélkülük azt hiszem nem is végezhetnénk el a munkánkat. Most pedig megadom a szót azoknak, akik jelezték, hogy szót kérnek. Azt hiszem Zen úr kért szót. Köszönöm szépen, Elnök asszony, Dánul folytatom. Meg szeretném köszönni az erőfeszítéseket, illetve a konstruktív munkát. Azt gondolom, hogy sikerült jó megállapodást kötni az Európol és Dánia között, és el szeretném ismételni, illetve elismerni mindazt, amit tettek. Tanulmányozzuk e, egyenlőre ezt e, a megállapodást, és hogyha a bizottság e, valamikor értékeli ezt a megállapodást, akkor fontos, hogy legyen itt a parlamentben vita arról, hogy úgy működik-e a megállapodás, mint ahogy terveztük. Ezt meg fogjuk vizsgálni, és ami a módosítókat illeti, szintén konstruktívak vagyunk, és még egyszer meg szeretném köszönni a konstruktív jó együttműködést. Köszönöm. Thanks a lot. And I... Köszönöm szépen. Zippel asszonynak adok szót. És el szeretném mondani, hogy egy kicsit meg vagyok lepve, hiszen sem a, sem a tanács szövegében, sem pedig Diaz de már a kolléga szövegében nem találunk világos határidőt, ami pedig a tanácsi szöveget illeti, még csak biztosítékot sem kapunk arra, hogy lesz egy megfelelő nemzetközi megállapodás, és ez egy minimum elvárás. Az szerepelben ugyanúgy, hogy a bizottság készíthet egy ilyen javaslatot, tehát nem tudom, hogy jogi szempontból ez így elfogadható-e, van időnk módosítókra, gyorsan haladunk, és hozzá szeretném fűzni még azt, hogy a módosító benyújtások határideje április 5-e. Kérek mindenkit, hogy angolul nyújtsa be a módosítóját kizárólag, hogy gyorsan tudjunk haladni. Nem vagyok biztos abban, hogy a bizottság szeretne megjegyzéseket tenni a jelentéssel kapcsolatban, Amicsi asszony? Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkit köszönteni szeretnék. Nem szeretném megismételni azt, amit a múlt héten már elmondtam. A bizottság szempontjából fontos, hogy a, a megállapodás tervezet tiszteletben tartsa az intézmény egyensúlyt, illetve azokat a feltételeket, amelyek a közös nyilatkozatban szerepeltek, amelyeket Juncker, Tusk és Rasmussen miniszterelnök elfogadtak, de már a jelentéstevő utalt azokra a feltételekre, amelyek a szövegtervezetben szerepelnek. És az elmúlt héten említettem, hogy a bizottság elismerte azt a tényt, hogy a tervezet figyelembe vette a közös felügyeleti testület véleményét, illetve az adatvédelmi hatóság véleményét. Mi ezt fontos lépésnek tartjuk, ami pedig azokat a megjegyzéseket illeti, amelyeket ez a parlament és a szakbizottság tettek, ön az imént hívta fel ezekre a figyelmet különösen, ami a megállapodás felbontását illeti. Itt hangsúlyozni szeretném azt, hogy a 25-ös cikkeit a viták során áttekintettük, azért, hogy figyelembe vehessük a parlament agályait, és az 5-ös, 25-ös cikk egy robusztus áttekintési záradékot fogalmaz meg, a bizottság készíteni fog egy áttekintés az operatív hatékonyságról a megállapodás kapcsán, illetve arról, hogy az adatvédelmi szabályoknak tárnya megfelele legkésőbb 2020 októberéig. Ezt az értékelést eljutatjuk a parlamentnek és a tanácsnak, ez lehetővé teszi majd ebben a házban a vitát, és az értékelésnek egyik eredménye lehet az, hogy a bizottság készít egy javaslatot, illetve pontosabban ajánlást, a bizottság készít egy ajánlást a tanács felé, és kér majd egy határozatot, amely lehetővé teszi a tárgyalások megnyitását, azzal a céllal, hogy a 218-as cikk értelmében megállapodás szülessen, tehát a Lisszaboni kereten belül mozgunk, ami ezt a záradékot illeti, mert korábban említettem, hogy a vita során ezt áttekintettük, a bizottság úgy érzi, hogy ez egy erőteljes értékelési záradék. Köszönjük. Önök köszönjük szépen a magyarázatot. Kétségem sincs a felől, hogy az együttműködés működni fog. Itt inkább egy politikai kérdésről van szó, hogyha Dániával eh, hosszú távon így szeretnénk foglalkozni. Sorry, Mr. Diaz de Mera, do you want to come back with some... Diaz de Mera úr szeretne -e végső megjegyzéseket tenni. Köszönöm szépen. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani a módosítókért is, és remélem, hogy a módosítók nem teszik túl bonyolult a helyzetet a jelentéstevők számára. Köszönöm szépen elnök asszony az önmegjegyzéseit, és igen, helyesen reagált. Itt egy technikai kérdésről van szó, amit, amit Csészonytól hallottunk, nem politikai um, pontról van szó. Helyes volt a válasz és a politikai kétségeket is köthető. Itt a megállapodás 25-ös cikkeiről van szó. Az értékelésről a hármas pontban az szerepel, hogy az értékelés tükrében a bizottság április 30-áig, 2021. április 30-áig készítheti ezt az anyagot. Három módosítókat és remélem, hogy ezeket jól lehet integrálni. Thanks a lot and let's see. And just remind the 5th April is Wednesday next week, so everybody... Jövő hét a módosítók benyújtásának határideje. Tehát mindenki, aki módosítót szeretne benyújtani, annak gyorsan kell dolgozni, és angolul kell megírni a módosítókat. Kedves kollégák, áttérünk a következő pontra. Ez a bizottság előadása személyek védelme, ami a személyes adatok továbbítását illeti az Európai Unió intézményeit, testületeit, hivatalait, ügynökségeit illeti, illetve az jelentősú adatok szabad mozgása 2001-es 45-ös rendelet módosítása. Ez a javaslat az Európai Unió intézményeinél azokat az elveket valósítja meg, amelyeket az általános adatvédelmi rendelet értelmében az elmúlt évben elfogadtunk. A LIBE elnökeként hangsúlyoznom kell, hogy ez egy további javaslat a bizottságtól, amelyet nem kísérte hatástanulmány, és amihez vizsgálatra lesz majd szükség a LIBE koordinátorainak meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. Az én benyomásom az az, amikor az irányelv tervezeteknél eljárnak, a szokványos eljárás úgy tűnik már, ez nem igazán tetszik nekem, a jobb jogalkotás talán nem szolgálja megfelelően. Először a bizottságnak azok szót, kérem mutassák be a javaslatot, és utána pedig jelentéstövőnek, az árnyék jelentéstövőnek, és mindazoknak, akik hozzá szeretnének szólni a vitához. Mikor úr kap először szót, öt percben parancsoljon. Uh, Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden az Európai Bizottság javaslatát a az adatvédelmi csomag részeként mutattuk be januárban, és természetesen következik az általános adatvédelmi szabályozás elfogadásából tavaly. Ez a jogalkotási javaslat tehát az e-privacy szabályzással együtt gyakorlatilag kiteljesíti az adatvédelmi keretet, hiszen megteremti a az EU-s intézményekre és szervekre vonatkozó szabályokat. Szükség volt az általános adatvédelmi csomaghoz való hozzáigazításra, ezt maga a csomag, illetve az abban lefektetett szabályok követelik meg. Emellett az új szabályozást a GDPR-ral, tehát az általános adatvédelmi csomaggal együtt kell alkalmazni 2017 májusától. Ebből következik az is, hogy nagyon rövid a határidőnk, hiszen legalább néhány hónapra azért szüksége lenne az EU-s intézményeknek és szerveknek, hogy 2018 májusa előtt felkészüljenek a végrehajtásra. A javaslat elkészítésekor milyen irányvonalakat követtünk? Nos, ahogyan ön is nagyon helyesen említette, a lehető legnagyobb mértékben hozzá kell igazítani az EU-s intézményekre és szervekre vonatkozó szabályokat a GDPR-hoz, nem szabad kettős mércét kialakítanunk, Egyrészt a nemzeti közigazgatások, másrésztről az EU-s szervek felé, ez egy alapvető irányvonal volt, amelyet követtünk, emellett az átláthatóságra is szükség van. Mindezt megpróbáltuk biztosítani ebben a javaslatban. Megpróbáltuk levonni a megfelelő következtetéseket a Lisszaboni szerződésből is, ami pedig az irányítási modellt illeti, teljes mértékben figyelembe kell vennünk ebben az új intézményi szabályrendszerben az Európai Adatvédelmi Tanács létrehozását. Ezek a fő irányelvek. A 2011-es szabályozásnak megfelelően ezután két lehet, az, az a lehetőségünk maradt, hogy vagy hozzáigazítjuk a GDPR-hoz a szabályokat, azáltal, hogy a meglévő szabályrendszert módosítjuk, vagy pedig egy új koncepciót dolgozunk ki a szabályozás révén, a Protection by Design and Default elvet követve, ugyanakkor azonban a már meglévő szabályok egy részét megtartottuk a 2011 per 45-ös szabályozásból, mert ezek működőképesnek bizonyultak, értékesnek bizonyultak, különös tekintettel az EU-s intézményekre és szervekre vonatkozólag a, az adatvédelmi biztos kinevezésére. A GDPR emellett a tagállamoknak biztosított némi rugalmasságot, és ennek megfelelően határoztuk meg az EU-s szervekre és ügynökségekre vonatkozó szabályokat is. Megpróbáltuk tehát a GDPR-hoz a lehető legközelebb hozni ezeket a szabályokat, figyelembe véve bizonyos mértékig az EU-s intézmények jellegzetességeit. El akartuk kerülni azt, hogy egyfajta kettős mérce alakuljon ki. Egyrészt az EU-s intézmények és szervekre vonatkozóan, másrészt a tagállami közigazgatási szervekre vonatkozóan. Számos innovatív koncepciót is bevezettünk, és figyelembe vettük az Európai Adatvédelmi Biztos és az Európai Adatvédelmi Tanács közötti dinamikát. Reméljük, hogy a lehető leggyorsabban sikerül előre jutnunk, azért, hogy a szervek és intézmények időben felkészülhessenek az új szabályozás végrehajtására. A tanácsban három olvasat volt, a máltai soros elnökség igyekszik az év végéig úgy előkészíteni a dossziét, hogy az év vége el tudja fogadni a tanács. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Remélem, hogy nem csak kiigazítjuk a szabályokat, illetve kiegészítjük a keretet, hanem remélhetőleg jó példával is járunk a tagállamok előtt, azt illetőleg, hogy hogyan kell az egész adatvédelmi csomagot átültetni. Most viszont megadom az, az a jelentéstevőnek a szót, Ernst asszony. Köszönöm szépen. Itt, a már elhangzott, az adatvédelmi csomag átültetéséről van szó, az EU-s intézményekre, szervekre és egyéb létesítményekre vonatkozóan. Eltóbbiról még beszélnünk kell majd. És hát itt van az Adatvédelmi Bizottság is, amely az elmúlt években nagyon komoly munkát végzett, és nagymértékben támogatjuk is. Szeretném előjáróban elmondani, hogy az első árnyék jelentés tevői találkozót követően már most látszik, hogy nagyon fontos az együttműködés, egyetlen egy okból kifolyólag az adatvédelmi csomag végrehajtásáról beszélünk, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne legyenek párhuzamoságok, fontosnak tartom, hogy mint a rendelet esetében, mint az irányelv esetében tartsuk az irányt, és ne kettőzzük meg a struktúrákat, illetve a szabályokat. Nagyon fontos itt az együttműködés, tehát ez szerintem ez sikerülni is fog. Egy dolgot bíráltunk, már sokadjára nincs hatástanulmány. A terrorizmus irányelv kapcsán sem készített ilyet a bizottság, akkor is bíráltuk már ezt. Szeretnénk egy ilyen hatástanulmányt. Kérjük az Európai Bizottságot, hogy ezt utólag készítesse el és tárja elénk hogy aztán a tanácskozásaink során felhasználhassuk. A tárgyalások menetéről már sok minden elhangzott, a menetrendet illetőleg nincs vesztegetni való időnk, gyorsan kell haladnunk, én is így gondolom, hiszen így biztosíthatjuk, hogy 2018 májusától kezdve minden területen megkezdődhessen a végrehajtás. Fontos, hogy mielőbb megkezdjük az árnyék jelentéstevői találkozókat is a tartalmi kérdésekről, mielőtt még rátérnénk a módosításokra. Milyen kérdéseket kell tisztázni? Az első, ezt már említettem, meg kell vizsgálni, hogy más irányelvek, illetve rendeletekhez hogyan kapcsolódik a szabályozás. Van itt egy kapcsolat az e-privacy-hoz is, ezért ennek értelmében is nagyon körültekintőnek kell lennünk. A második, beszélnünk kell a hatályról. A hatály egy szürke zóna. Csodálatos az, hogyha mm, intézményekre, szervekre vonatkoztatjuk a szabályozást, de mi helyzet az ügynökségekkel például. Az első árnyék jelentéstevői találkozón már kiderült, hogy itt van egy nagy probléma, mert vannak olyan ügynökségek, amelyeknek saját adatvédelmi rezsímjük van, ilyen például az Europol. Hogyan bánunk ezzel a helyzettel, és mi legyen az adatbankokkal, amelyek bizonyos szinten azért európai adatbankoknak tekinthetők. Kértünk az Európai Bizottságtól egy áttekintést, egy listát arról, hogy a különböző ügynökségekben hogyan néz ki az adatvédelmi szabályozás. Meg kell vitatnunk, hogy ezzel a helyzettel hogyan kívánunk bánni. Nagyon nagy hézagok vannak itt, és azt hiszem, ezt kezelni kell. Az adatvédelmi egyének, illetve a az egyének kérdése, illetve a belső szabályozások, ezekkel nem igazán vagyunk boldogok. Szerintünk jobb megfelelő jogi szabályozást hozni, és az egyes esetekre vonatkozóan ezt meg kell vitatni. Aztán, ami az adatvédelmi biztossal, illetve tanácssal való konzultációt illeti, erre mindenképpen szükség van, világosan tisztázni kell, hogy kinek mik a hatáskörei. Aztán, ami az IDPS-re vonatkozó eljárást illeti, amíg emlékszünk rá, nem értettünk annak idején mindennel egyet, szerintem érdemes lenne erre a kérdésre még egyszer visszatérni, illetve a finom hangolást elvégezni. Valószínűleg nem említettem meg mindent, de szerintem ezek voltak a legfőbb pontok, amelyek felmerültek az első egyeztetés alkalmával, ezekről kell majd még eszmét cserélni. Várom az együttműködést a különböző frakciókkal, az elmúlt években is jó volt az együttműködés, remélem ez továbbra is így lesz, köszönöm. Köszönöm szépen, Ernst asszony, most pedig Ábrecht kollégánknak adom meg a szót, aki árnyék jelentéstevő a zöldek részéről. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném elmondani először is azt, hogy nagyon örülök annak, hogy sikerült ilyen gyorsan neki látni a munkának, és hogy az Európai Bizottság javaslata is előttünk áll már, amely szerintem egyébként lényegét tekintve nagyon jó irányba mutat. Egy dolgot szeretnék azonban kiemelni, amelyet már a jelentéstevő is említett, és amely szerintem nagyon problematikus, mondom ezt úgy, hogy én voltam az általános adatvédelmi szabályozásnak a jelentéstevője. Annak idején ugyanis jogalkotóként úgy döntöttünk, hogy a 2011-45-ös szabályozás minden EU-s szervek, intézmények, ügynökségek általi adatfeldolgozásra is vonatkozik, ebben benne vannak az ügynökségek is, ahogyan éppen az imént mondtam. A 2001-45-ös szabályozás esetében ez nem volt így, de a GDPR hatájába beletartoznak az ügynökségek is. Úgy szövegeztük meg a szabályozást, hogy az az intézményekre, szervekre és ügynökségekre is vonatkozzon. Nyilván emögött volt egy politikai megfontolás, mégpedig az, hogy mi Európai Parlamentként mindig azt követeltük, hogy egy horizontális norma érvényesüljön az adatvédelem területén, ezért is készült el az általános adatvédelmi szabályozás, és nem igazán örültünk annak, hogy a telekommunikációra vonatkozólag, vagy az elektronikus kommunikációban használt adatokra vonatkozóan egy különleges szabályrendszerre kellett összpontosítanunk. Azt akartuk, hogy a bizottság ezeket is vegye be azonnal az általános szabályozás hatája alá, tiszteletben tartottuk azonban azt, hogy erre mégis szükség volt. A GDPR-ban azonban benne áll az, hogy egyetlen egy eszköz szabályozza az EU-s intézményeket, szerveket és ügynökségeket, és mint ahogy mondtam, az ügynökségek is ebbe beletartoznak. Ennek a hátterében az a megfontolás is áll, hogy jelen pillanatban EU-s szinten a bűnöldözésben nagyon különféle normák érvényesülnek. Minden információs rendszer, minden intézmény, minden ügynökség más és más normákkal dolgozik. Különösen az ügynökségek esetében igaz ez. Nem várhatjuk el, hogy a tagállamok mind-mind ugyanazon normákat fogadják el ezen a területen, annak érdekében, hogy lehetővé tegyek a gyors információcserét, különösen a biztonság miatt, miközben mi magunk megengedjük, hogy az EU-s, uni EU-s ügynökségek eh, különböző szabályrendszerekkel működjenek, ami a személyes adatok védelmét illeti. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a tagállamoktól elvárjuk, azt, hogy egységes rendszerrel dolgozzanak, miközben a mi ügynökségeink nem dolgoznak egységes rendszerrel. Egyébként a parlament a GDPR tárgyalásakor beleegyezett abba, hogy az IDPS-re vonatkozóan a bizottság határozza meg a jogalapot, és így tovább, és így tovább. de hogy egy horizontális normára van szükség az EU-s intézményekre, szervekre és ügynökségekre vonatkozóan, ezt már annak idején világossá tettük. Szerintem mindenképpen be kell vonni az információs rendszereket és az ügynökségeket is ennek a szabályozásnak a hatája alá, azért, hogy egy valódi közös norma jöjjön létre, ugyanúgy, ahogy ezt megköveteli a tagállamoktól is az adatvédelmi irányelv és szabályozás. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Ábrecht úrnak. Nem láttam, hogy bárki más szót kért volna, akkor most meghallgatjuk a válaszokat a bizottság részéről. Ugyanis felmerült néhány kérdés a harmonizált standardok, normákra vonatkozóan az összes EU-s intézményre, szerve, ügynökségre nézve. Ehhez még hozzájön az én részemről is egy kérdés, hogyan lehetne a büntetések területét szabályozni, és Ernst asszony ugye kérte, hogy legyen egy hatástanulmány is, miközben persze tudjuk, hogy a lehető leggyorsabban kell előre haladni ebben a dossziéban, azért, hogy jövő év során megkezdődhessen a végrehajtás. Úgyhogy a bizottság képviselőjének adok most szót. Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, elnök asszony. A hatástanulmány kérdésével kezdem. Döntés született arról, hogy nem készül hatástanulmány, mivel a javaslat hatája szűk, és ez összhangban áll a szabályokkal készült egy tanulmány, ez hozzáférhető, ami pedig hatálykérdését illeti. Az adatbázisok a legtöbb esetben azt jelentik, hogy az ellenőrző nem EU-s intézmény, hanem ezek a nemzeti hatóságok, akik a GDPR-be juttatják az adatokat, vagy a rendőrség irányelv értelmében. Ami a rendészeti ügynökségeket illeti, itt két-három ügynökségről beszélünk. Igaz az, hogy ők nem szerepelnek a hatályban, rájuk nem terjed ki a javaslat, mivel tudjuk, hogy a legtöbb esetben a, uh, a rezsim standard, és ez nem, nemrégiben kerültek elfogadásra, nem gondoltuk azt, hogy uh, okos volna ezeket újból megnyitni uh, most. Hosszú vitákat folytat hallottunk a díjakról, büntetésekről, hiszen ez egy teljes mértékben új megközelítés. A DPS-eknek adjunk kompetenciát ebben a kérdésben. Bevezettünk számos védzáradékot, ezek a bírságok utolsó eszközként kerülnek bevetésre, és az EU-s intézmények testület működését nem befolyásolják, különösen a kis ügynökségek munkáját. És a pénz, amit beszednénk ezekből a bírságokból, az általános költségvetésbe kerülnének vissza. Tehát ennek eh, erős szimbolikus eh, értéke van, azért, hogy ezzel ha hangsúlyozzuk az EU-s intézmények, testületek és szerepét. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ernst asszonynak adom vissza a szót, akinek esetleg vannak plusz kérdései. Sind wir bei dem äh, Impact Assessment nicht einverstanden? Természetesen a hatástalományt illetően nem értek egyet azzal, amit az imént előadtak. Ugye a hatályt illetően még vitelt kell erről folytatni. Ezt azon az alapon lehet majd megtenni, amit önök letesznek az asztalra, az ügynökségek, a különféle szervek, mindez, ami ide tartozik, hogy áttekintéssel rendelkezünk a területről, és így tudjunk valami alapján tárgyalni. Tehát Továbbra is várom a jó megoldás keresését, optimista vagyok. Köszönöm szépen ez a szanyos, ami az ügynökségeket illeti, ami a moment meg kell tennünk, az az, hogy ellenőrizzük, hogy a viszonylag új szabályok, amelyek az ügynökségekre vonatkoznak, a jelenlegi adatvédelmi csomag rendelkezésével összhangban állnak-e. Lehet, hogy mindezt párhuzamosan kell azzal elvégezni, ami a jelenlegi napirenden szerepel. Tehát ez egy érdekes feladat, nem pusztán technikai cseréről van szó a dolgok kiegazítása érdekében, hanem politikai vita is kibontakozhat arról, hogy, hogy nyújtunk legjobb példákat. Jól állunk az idővel, tehát megnézem, hogy ha tovább lépünk a következő pontra, akkor itt vannak-e az érintettek? So we will nevertheless start with the next point. Következő ponttal kezdjük, ez pedig a jelentés tervezet, amit uh, eh, Jakowski kolléga készített, ez az EU és, az, és Norvég királyság közötti megállapodás tervezet, ami a kiegészítő szabályozásokat illeti, pénzügyi segítségnyújtás esetében külső határokon és a vízumnál 2014 és 2020 között. Csakovszki úr nem tud ma itt lenni a vitán, Eh, éppen ezért Koei úr fog, eh, be, fogja bemutatni a jelentést. Koei úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, elnézést kérek eh, Zsakovszki úr nevében. Ő néppárti ülésen van Máltán. A tevő hangsúlyozni szeretné a pénzügyi támogató eszköz a belső biztonsági alap eszközeinek fontosságát. Ez egy nagyon fontos eszköz, a biztonság garantálás érdekében az Európai Unióban, hiszen ez segíti a külső határok ellenőrzését, illetve a Schengeni vízum kiadását e, egységes formában. Szükséges biztosítani a szolidaritást az összes résztvevő ország esetében, beleértve a társult országokat is, mint Norvégia. Nem az összes országnak kell ugyanazokat a szabályokat követni a külső határok ellenőrzésében, hanem pénzügyi szempontból is részt kell, hogy vegyenek ebben a folyamatban. Mindez érinti Norvégiát, hiszen ők a, a társult országos Schengeni joganyag esetében, és ami a belső biztonsági alapot illeti, ők amely 19,7 millió euróval rendelkezik évente. Uh, fontos, hogy uh, a bizottságunk támogassa a javaslatot, hiszen az eszközökön keresztül az, a uh, külső határokon az ellenőrzések hatékonyabbak és egységesebbek lehetnek, illetve jobb áttekintést szerezhetünk azokra a személyekről, akik a Schengeni térségbe érkeznek. Köszönöm szépen, Koelyó úr! Az a kérdés, hogy hogyan ellenőrizzük a legjobban a külső határokat, azért, hogy világosan láthassuk azt, hogy ki érkezik ide. Ez egy folyamatos vita, szükség van ezekről a kérdésekről beszélni, nem csak a saját tagországainkkal, hanem olyan országokkal is, akikkel szoros az együttműködés. Fontos, hogy ez a jelentés napi rendben van, nem csak az ellenőrzés kérdéséről, hanem a pénzügyi hozzájárulásokról, ellenőrzésekről is beszélni kell. Tehát van egy olyan jelentésünk, amikor gyors munkát kell végezni, a módosítók benyújtásának határideje jövő hét szerda, április 5-e, 12 óra. És más jelentésektől eltérően arról tájékoztattak, hogy nem szükséges, hogy mindenki angolul nyújtsa be módosított, hanem az összes munkanyelven meg lehet ezeket fogalmazni. Mivel egy kicsit időt takarítottunk meg, tájékoztatok arról, hogy a Libében a szavazást április végére terveztük, vagy április 24-ére vagy 25-ére, és utána a plenárison kerül sor a szavazásra májusban. Nem látom a bizottságot. Ez nem egy bonyolult téma. Úgyhogy áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez a rendelet eh, tervezet a kölcsönös elismerésről, ami a befagyasztási és elkobzási határozatot illeti. Ez az eszköz fel fogja váltani a jelenlegi tanácsi kerethatározatot, a kölcsönös elismerésről, az elkozási rendeleteknél, illetve a befogyasztási rendeletekről. Emlékeztetnék arra, hogy 2014-ben a 2014-es irányelvet elfogadtuk, illetve elfogadták az eszközökről a befogyasztás esetében. A harmonizálási irányelv közös standardokat vezetett be az elkobzás területén, beleértve bizonyos kiterjesztett elkobzásokat és elítélés nélküli elkobzásokat, különösen ami az eltűnést és a betegséget illeti. A rendelt tervezet bevezeti eh, ezeket a kölcsönös elismeréseket a harmonizálás hatáján kívül is. Emlékeztetnék arra, hogy ami a kölcsönös elismerést illeti a büntető törvényben, ez a 2014-es 41-es irányelv, ez európai nyomozati parancsról szól. Említettem ezt az irányelvet. Annak idején úgy értékelték, hogy ez egy keretmodell lesz majd a jövőbeni kölcsönös elismerési eszközökre a büntető törvénykönyvben, és mivel az összes frakció annak idején egyetértett, konszenzusra jutott, különösen ami az alapvető jogok kérdését illeti, a nem elismerés esetében sajnos túlságosan előre siettünk, a bizottság még nincs itt, Kérdezem a jelentéstevőt, hogy ő esetleg szeretné elkezdeni bemutatni a témát. Kriszbek asszony. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy fontos lenne mégiscsak, hogy a bizottság kezdje meg a jelentés irányvonalának bemutatását. Persze megfordíthatjuk a sorrendet, ha akarják, de az első eszmecsere alkalmából fontos, hogy a bizottság mutatja be a az álláspontját. Én belevághatok, de szerintem jobb lenne mindenféleképpen, hogyha a bizottság jelen lenne. Azt hiszem, hogy már nem késnek sokáig, és az ennyi jelentős tevők sincsenek jelen, egyetlen egy sem közülük. To have a small break. Lehet, akkor jobb lenne egy kis szünetet tartanunk. The rapporteurs and the shadow. Lehet, hogy jobb lenne egy kis szünetet tartanunk. Addigra megérkezik a bizottság és az árnyék jelentéstevők. Tartsunk egy nagyon rövid szünetet. Legfeljebb 9 percre. Tehát tízkor kezdjük újra a munkát. Elnézést. Mindenki elmehet kávézni egyet.

So, colleagues, as I already... Kollégák, már elmondtam előzőleg, hogy mi a következő napi rendi pontunk, a vagyoni eszközök befagyasztására és elkobzására vonatkozó végzése kölcsönös elismerése, Azonnal meg is fogom most adni szót az Európai Bizottságnak, majd megadom a jelentéstevőknek a szót, Sröter asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a vagyoni eszközök befagyasztására és elkobzására vonatkozó végzése kölcsönös elismerésére vonatkozó javaslatunkat. Egy áttekintést adnék röviden arról, hogy mit is javasolunk. Először is a kontextusról szeretnék szólni. A vagyonelkobzás egy nagyon hatékony eszköz a bűnüldözésben, mert ezzel megfoszthatjuk a bűnözőket a bűncselekményből befolyó nyereségtől, és így megakadályozzuk, hogy további beruházásokat eszközöljenek, miközben ezt a pénzt felhasználhatjuk a bűnüldözés hatékonyabb tételére. A vagyonelkobzás illetve a vagyoni eszközök befogyasztása, a terrorizmus finanszírozás ellen is egy nagyon hatékony eszköz, mert ezzel megfoszthatjuk a terrorista szervezeteket a bevételeiktől. Az Európai Biztonságpolitikai Agenda 2015-ből felhívta figyelmet arra, hogy mindenképpen hatékonyabban és eredményes, eredményesebben kell fellépni a terrorizmus finanszírozással szemben, és megfogalmazódott a stratégiai szükségessége annak, hogy javítsuk a vagyonelkobzást és a vagyoni eszközök befagyasztását. 2016-ban az Európai Bizottság cselekvési tervet készített a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelemre vonatkozólag. Ez is ide kapcsolódik, valamint az Európai Parlament és a Tanács is azt kérte, hogy a 2014-42-es irányelv elfogadását követően készüljön egy új jogalkotási eljárás, amely a kölcsönös elismerést ezen a e, területen megerősíti. Pontosan ezt tettük, erre vonatkozólag készítettünk javaslatot a tavalyi év végén. A legfőbb probléma, amelyeket, amelyet azonosítottunk a javaslat elkészítésekor, a következők voltak. Továbbra sincs a határokon átnyúló esetekben továbbra sem valósul meg megfelelően a vagyoni eszközök befogyasztása és elkobzása. Az Európai Unióban túl ritkán történik ilyen a határokon átnyívelő, eltévelő ügyeket illetően. Főként olyan esetekben sajnálatos ez, ahol a bűncselekményből származó bevételeket egyik országból a másikba mozgatják. Arra jutottunk, hogy a kölcsönös a végzések kölcsönös elismerésére vonatkozó szabályozás 2003-ból és 2006-ból nem tesz eleget a legfrissebb fejleményeknek a nemzeti jogalkotás területén, és nincs megfelelő EU-s szabályozás, amely minimum standardokat határozna meg. 2014-ben született ugyan egy 2014-42-es számú szabályozás, de ez sem tesz eleget teljes körűen a mai kor követelményeinek. A jelenleg hatályban lévő két jogszabály, tehát más szóval nem elég hatékony, és sok újonnan létrejött vagyonelkobzási formára nem terjed ki a tagállamokban. Ez volt az első oka a javaslatnak, a második ok pedig az volt, hogy a meglévő eszközökhöz kapcsolódó eljárások túl bonyolultak és nem eléggé hatékonyak. És nincsenek eh, határidők az eszközök használatára vonatkozólag. A korábbi harmadik eh, pillérhez kapcsolódó eh, szabályozások emellett nagyon nagy mozgásteret biztosítanak a tagállamoknak a végrehajtást illetően. Ez volt az első általánosabb probléma, a második az, hogy arra jutottunk, hogy jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé az áldozatok számára, hogy kártérítést kapjanak a határokon átívelő ügyekben. Vannak olyan tagállamok, ahol az állam, állam a bűncselekmény áldozatának nevében elkobozhat bizonyos vagyoni eszközöket, nem minden tagállamban van így, de néhányban igen. Ez a lehetőség azonban határokon átnyúló ügyekben nem áll rendelkezésre az áldozatoknak, ezt szeretnénk orvosolni az új javaslatunkkal. Mi a javaslat, mik a javaslat főbb elemei? Először is egy kölcsönös elismerésre vonatkozó eszközről van szó. Ez azt jelenti, hogy az egyik tagállamban egy bíróság által hozott végzést más tagállamokban is elismerik, anélkül, hogy a másik tagállamban újra kellene azt értékelni. Ennek az alapja kölcsönös bizalom. A vagyoni eszközök befogyasztására vonatkozólag itt nem harmonizáció történik, egyszerűen csak egy mechanizmus jön létre a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozóan. Ez az összes befogyasztásra és elkobzásra vonatkozó végzésre vonatkozik, tehát lefedi a különböző elkobzási és befogyasztási formákat. A javaslat emellett több tekintetben is javít a jelenlegi szabályozási kereten. Ez tehát egy öm, rendelet tervezett, most első ízben javasol az Európai Bizottság a kölcsönös elismerés területén ilyen jellegű szabályozást, korábban harmadik pillérbeli döntéshozatal történt, a Lisszaboni szerződést követően most történik meg első ízben, tehát hogy egy rendeletre teszünk javaslatot ezen a területen, ez kölcsön, külön, ö, közvetlenül alkalmazandó lenne, és így elkerülhetőek a transzpozíciós problémák, amelyek felmerültek a korábbi kerettel kapcsolatosan. A tagállamoknak az átültetésre vonatkozólag van egy bizonyos mozgásterük, ezért a törvényi keret maga különböző lehetett korábban a tagállamokban. Most azonban úgy tűnik, hogy nem kell már a tagállamoknak ilyen mozgásteret hagyni, különös tekintettel arra, hogy itt határokon átnyúló ügyekről van szó. Úgy gondoljuk tehát, hogy a kölcsönös elismerésre vonatkozó eszköz esetében ez lesz a legjobb jogi forma, jogbiztonságot teremt, és elkerülhetők vele a nemzeti joganyagba való átültetéssel kapcsolatos problémák. Ami az új eszköz hatáját illeti, az túllép a korábbiakon, lefedi a vagyonelkobzás és vagyonbefagyasztás minden olyan formáját, amely a 2014-42-es szabályozásban is szerepel, hagyományos elkobzás, harmadik fél által történő elkobzás és más egyebek. azonban tovább megy, mint a korábbi irányelv, ugyanis olyan elkobzási formákra is vonatkozik majd, minden olyan elkobzási formára vonatkozik, amely bűnöldözési eljárás során került megfogalmazásra. tehát már a bíróságon történő ítélethozatal előtt is bizonyos esetekben megtörténhet a befagyasztás, illetve elkobzás. Mivel itt büntetőügyekről van szó, nyilvánvalóan a büntetőügyekre vonatkozó összes garanciának eleget kell tenni. Az új javaslatnak egy további előnye az, hogy határidőket vezet be, Előfordulhat, hogy a befagyasztásra sürgető módon van szükség, ilyen esetekben bizonyos határidők vonatkoznak az eljárása, és bevezetünk egy norma tanúsítványt, illetve űrlapot, amely lehetővé teszi majd a mielőbbi fellépést, és a különböző információk megfelelő eljuttatását a végrehajtó szervekhez. És végezetül a javaslat az illetékes hatóságok közötti kommunikációra nézvést és szabályokat fektet le, ennek a kommunikációnak a sikere nyilvánvalóan a kölcsönös elismerés sikerét szavatolja. Ami az áldozatok jogait illeti, ahogyan korábban mondtam, van most már a szabálytervezetben egy olyan kitétel, hogy adott esetben az áldozat kártérítésre tarthat igényt. Az egyik tagállamban elkobzott vagyoni eszközökből egy másik tagállamban a másik tagállamban élő áldozat kártérítését finanszírozni lehet. Végezetül pedig szólnék röviden arról, hogy a javaslatunk vajon megfelele az alapvető jogok támasztotta követelményeknek. A javaslat mindössze a büntető eljárások keretében történő vagyon elkobzásra és befagyasztásra vonatkozik, tehát minden olyan szabály érvényben lesz, amely büntető eljárásokra vonatkozik. A tisztességes eljáráshoz való jog mindenképpen érintetlen, illetve sértetlen marad. Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 3-as és 6-os cikkében lefektetettek továbbra is érvényben maradnak természetesen. Az egyéb EU-s szintű szabályozásokat is figyelembe kell itt venni továbbá, amelyek ilyen esetekre vonatkoznak, itt több irányelvet is fel, tudnék, fel tudnék sorolni. Biztosítani kell a tolmácsoláshoz való hozzáférést, ha erre szükség van, a jogi tanácsadáshoz, a jogi képviselethez való jog is ide tartozik, és így tovább. Biztos vagyok abban, hogy lesz még alkalmunk eszmecserét folytatni ebben a témában. Úgy véljük, hogy minden akadályt el kell gördíteni a végzése kölcsönös elismerési megvalósulása útjából. Nagyon szépen köszönöm. For all this proper and detailed info. Köszönöm szépen ezt a részletes információt a javaslatra vonatkozóan, és meg is adom a szót Natalie Grisbecknek, a jelentéstevőnek. Köszönöm, elnök asszony. Először is uh, Söröder asszonynak szeretnék köszönetet mondani ezért a prezentációért a bizottság részéről, amely igencsak részletes volt, és nem túl technikus, technikai jellegű egy olyan dosszi esetében, amely büntetőjogi szempontból is nagyon fontos, ugyanakkor nagyon látható és érthető az európai polgárok számára azon ambíciót tekintve, amelyel az európai intézmények felléphetnek a terrorizmus ellen, ezen csapás ellen már előzetesen. Köszönöm tehát a bizottságnak ezen intézkedések összességét, amelyeket december óta nyújtottak be, és ez lehetővé teszi támunkra, hogy ez, fontos eszköztárral fegyverkezzünk fel a terrorizmus leküzdése céljából, valamint a szervezett bűnözés leküzdése céljából. A terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem egy olyan szempont, amely nem jut talán rögtön eszünkbe ezen eszközök kapcsán, de itt mindenképpen hatékony eszközökre van szükség. A 2015-16-os terror merényleteket követően ez az állandó fenyegetettség mindenhol jelen van az európai polgárok fejében is, és ez megmutatja, hogy mennyire nagy szükség van büntetőjog területén együttműködni, mégpedig megerősített módon, ugyanakkor hatékony és akadálymentes módon az EU teljes területén. Ön egyrésztről azt mondotta, hogy a terrorista projekteket meg kell akadályozni a finanszírozások blokkolásával, ugyanakkor a bizottság szövegéből az is kitűnik, hogy megpróbáljuk megzavarni, meg akadályozni, elapasztani ezeket a mm, terrorizmus finanszírozására szolgáló forrásokat. Nagyon pozitív elemek ebben a prezentációban, amelyek azt szándékozzák, hogy az áldozatokat nak kártérítést nyújtsanak, ha ezt a nemzeti jogszabályok engedélyezik. Ugyanakkor az is kitűnt ebből a beszámolóból, hogy Mindez egy kiegészítő forrást jelenthet, ezek az elkobzott javak, és ezeket a bűnöldöző tevékenységekre lehet fordítani, vagy a bűnözés megelőzésére irányuló tevékenységekre. Ez is nagyon fontos ebben a szövegben. Tehát a befogyasztás, a vagyonel kobzás, ugye megakadályozzák a terrorista szervezeteket, hogy forrásaikat arra használják, hogy további merényleteket hajtsanak végre. Hát én nem használnék itt kijelentő módot, ugye ez az eszköz ez, ezt szándékozza, ezt célozza, de ez láthatjuk, hogy mennyire nehéz feladat, ugyanakkor nagyon fe, fontos feladat is. Két apró kérdés. Én egy csomó kérdést előkészítettem, de már a prezentációból sok mindenre választ kaptam ezen kérdések közül most itt a, az alapvető jogok tiszteletben nem tartására vonatkozóan ö, ö, szeretnék még részletesebb információkat nyerni. Egy első megjegyzés, különösen nagyra becsülöm azt az eszközt, amelyet önök választottak, tehát hogy a bizottság rendeletet javasol a határozatok kölcsönös elismerése céljából, és ez egy hatékony jogi eszközt jelent, és jelzi a gyorsaságra irányuló szándékot is, mert gyakran ugye irányelvekkel dolgoztunk a büntetőjogi szankciók területén, így aztán a bizottság által választott jogi eszköz lehetővé teszi a határidők lerövidítését. Ugyanakkor arra is kötelez minket, hogy nagyon pontosan fogalmazzunk ezen eszközt illetően, amely majd az EU-s intézményekben megszületik, ugyanis ezt azonnal alkalmazhatóvá kell tenni a nemzeti jogban. Ez tehát minket arra kötelez, hogy a lehetőleg pontosabbak, legkonkrétabbak legyünk. Aztán még egy apró kérdés. Vajon a bizottság pontosítani tudná-e a javításokat, a kiterjesztés megerősítését a két kerethatározathoz képest, amelyek már előzetesen is léteztek. Egyébként pedig nagyon örülök, hogy együtt tudok majd működni az elnyékjelentéstevőkkel, és persze az Európai Bizottsággal is. Ezen technikai, azonban nagyon fontos szöveg kapcsán köszönöm, elnök asszony. Thanks a lot, Nat- Köszönöm szépen, Natali. Természetesen nagyon sok technikai részletről szó van, és örülök, hogy azt mondtad, hogy a polgárok azt kérik, hogy a bűnszervezetek kapcsán fontos az elkobzás befogyasztás, de az is fontos, hogy a kényes politikai pont, az alapvető jogok, tiszteletben tartása, a védzáradékok megfogalmazása megvalósul. Nagyon érdekes ez a vita, és hogyha itt vannak az árnyék jelentéstevők, akkor nekik is most megadom a szót. Pável úr, először az SZND-től. Köszönöm szépen, Kasszony, az utolsó mondathoz kapcsolódnék. Várom, hogy együtt dolgozhassunk a fontos anyag kapcsán rendeletnél a folyamat nagyon plusz számomra. Hallottuk azt, hogy ez mit is jelent, azt gondolom, hogy ez megfelelő döntés volt. Üdvözlök a bizottság javaslatát, a, a, az elkobzási és befagyasztási rendelete kapcsán. Különösen a 98%-át a profitnak amit arra használnak a bűnszervezetek, hogy tovább károsítsák az európai polgárokat, hogy még több kárt okozzanak. Ennek az, hogy meg fogjuk vizsgálni az alapvető jogok garantálását is. A bizottság ezt említette. Azok a vagyontárgyak, amelyeket más tagországban eh, elkoboztak a kölcsönös elismerési eljárást követve, az áldozatoknak kompenzációra joguk van, és ennek a prioritása van. Az is elhangzott, és köszönöm szépen ezt a megjegyzést, hogy a tagországok fontos, hogy bizalmat építsenek ki egymás között, illetve hogy a kompenzáció egy részét ők is megkapják, ami a Határozott kölcsönös elismerését életi. Ez azt jelenti, hogy ezt figyelme kell venni. Másik országban hozott határozatnak más hatásai lehetnek. Meg kell erősíteni a kölcsönös bizalmat a bizottság, illetve a tagországok között, ami a határidők kérdését illetve a befogyasztási és elkúszási rendeleteknél világos határidőkre van szükség a tárokon átnyúló ügyek kezelésére, az, elő, az előügyelzetőség intézkedéseket gyorsan kell megvalósítani, a rövid határidők éppen ezért hatékonyabbak, és lehet, hogy eh, erről még többet is hallhatunk. ami a kölcsönös elismerést illeti a kompetens hatóságoknak minden olyan esetben, amikor erre szükség van, kommunikálnunk kell egymással az eljárás minden szakaszában. Amikor arról gondolkodunk, hogy ez egy rendelet, nagyon remélem, hogy eh, a munka végén a nagy többség támogatni fogja ezt az anyagot. Nagyon fontos megfelelő jelzést küldeni a polgárok felé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pável úr. Spinelli asszony kapszolt. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék Schröder asszonynak köszönetet mondani, és Natalinak is ezekért a prezentációkért. Én olasz vagyok, és elismerem, hogy mennyire hasznos ez az eszköz, amely kötelező jellegű, a rendelet kötelező erejével rendelkezik. Nagyon fontos tehát ez az eszköz a maffia elleni küzdelemben. Évek óta harcolok, hogy hasonló intézkedéseket hozzunk. Jóval azelőtt is küzdöttem már ezért, mielőtt a terrorizmus lesújtott Európában. Itt különösen a maffia ellenes szervezetek küzdenek ezen problémákkal az elkobzást és a vagyontárgyak befagyasztását, illetve olyan szervezetek, mint például a Libera. Ugyanakkor Kérdések is felvetődnek bennem, azt illetően, hogy az ilyenfajta intézkedések milyen hatással járhatnak a terrorizmus elleni küzdelemre, amely bűncselekmény meghatározása még túlságosan határozatlan, akár a terrorizmus elleni irányelvet illetően, akár a nemzeti jogszabályokban. Ugye itt nagyon könnyen lehet elismerni egy szemét terrorista szervezet tagjaként, és megfosztani ezt a szemét minden jogától. Tehát nagyon homályos még ez a definíció, és ugye, hogyha az elkobzási határozatok kölcsös elismerésére vonatkozó határozatot kiszélesítjük, amely nem alapul elítélésen, és a kiterjesztett elkobzást is, akkor ez a tendencia még inkább megerősödik majd. Ugye a bizottság részéről Schröder asszony most egy nagyon fontos beszámolót tartott, ugyanakkor Különböző ítéletek születtek az Európai Bíróságon, és ezek azt bizonyítják, hogy van kockázata annak, hogy a befagyasztás és az elkobzási intézkedések sérthetik az alapvető jogokat, amelyek az alapvető jogok kartájában vannak lefektetve, valamint az Európai Emberi Jogi Egyezményben. Ennyi jelentéstevői szerepkörömben tehát Megpróbálom majd megérteni, megvizsgálni, hogy teljes mértékben garantáltak-e itt az eljárási ö, garanciák, és egybecsengenek-e azokkal az ambiciózus standardekkel, amelyek az emberi jogi egyezményben szerepelnek, illetve az európai másodlagos jogban és az ítélkezési gyakorlatban. Nagyon fontos átültetni az ártatlanság vélelmét, amely a 2014-es irányelvben szerepel, és az Európai Büntetőjogi Vizsgálatról szóló joganyagban. Ezen irányelv 11-es cikke szerint számos ok, ha fennel arra vonatkozóan, hogy egy vizsgálat, amelyet egy európai szintű szerv kér, azzal jár, hogy alapvető jog sérülhet, és a végrehajtó állam nem felel meg kötelezettségeinek az alapvető jogok védelmét, illetően amelyeket a kárta elismer, abban az esetben az európai vizsgálati vagy nyomozati határozat végrehajtását vissza kell utasítani. Köszönöm, és remélem, hogy Natálival a lehetőleg gyümölcsöző módon fogunk együttműködni. Köszönöm. Mrs. Spinelli and speaker will be Mr. Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan Spinelli kollégás elmondotta, jó magam is olasz tapasztalatok alapján szólok, és ez valóban alapvető jelentőségű volt ez a tapasztalat, amikor foglalkoztunk azzal, hogy hogyan lehet a vagyon tárgyakat befagyasztani, hiszen a szervezet bűnözés elleni küzdelemben gyakran az eljárás elejétől egészen a végleges ítélet meghozataláig eltűnt a vagyon tehát nem volt lehetőség arra, hogy konkrétan fellépünk, konkrét tartalommal töltsük meg a bírósági ítéletet. Nagy örömmel fogadjuk tehát ezt a lehetőséget, hogy egy ilyenfajta eszköz születik, és ezt az EU valamennyi országára ki lehet majd terjeszteni. Nos, ezt már régóta nyomatékosan kérte az összes mafia ellenes olasz szervezet, és ez a kérelem szerepelt a Krím speciális szakbizottság munkájában is, amely ugye a múlt ciklusban jött létre, és egy saját kezdeményezésű jelentést készített ezen ciklus során a Krim. A rendelet, mint jogi eszköz választása kedvező, ez tehát azonnal alkalmazandó, meggyorsítja az ilyenfajta eljárásokat, tehát a hatály kiterjesztése szintén üdvözlendő tehát az az elképzelés, hogy be lehet fagyasztani a vagyontárgyakat még a végleges ítélet megszületése előtt is. Természetesen ugye azok a kérdések, amik felvetődnek, azok a következők. Ugye itt a tagállamok csak korlátozott mértékben szegülhetnek szembe a végrehajtással, hivatkozván esetleg az alapvető jogokra ha ugyanis ezt illetően ö, világos információkat kapunk, akkor valóban ugyanolyan hatékonysággal bírhat ez az eszköz az összes országban. A szervezett bűnözés témája nem csupán a terrorizmus témája, ugye ezzel kapcsán azt láthatjuk, hogy ezek a szervezetek sokkal, jobb, sokkal gyorsabban globalizálódnak, mint ahogyan például a piac globalizálódik, vagy ahogyan mi tudnánk ezt jogszabályokkal követni. Tehát, hogyha nincsenek konkrét azonnal alkalmazható eszközök az EU teljes területén, akkor mindig nehéz lesz megfelelni ezeknek a kihívásoknak. Az is jó, hogy a lefedett bűncselekmények köre nagyon széles körű, és magában foglal nagyon sokféle bűncselekményt, amelyek esetében legalább három éves börtönbüntetés van előirányozva. Tehát nagyon kedvező ez a kezdet, köszönöm az Európai Bizottságnak a prezentációt, és Griesbreck jelentéstevő asszonynak is természetesen örömmel segítünk neki ezen jelentése kapcsolatos munkák során. Thanks a lot, and I think that... Nagyon szépen köszönjük. Biztos vagyok abban, hogy nagyon érdekes lesz ez a munka hiszen a tagállamokban nagyon különbözőek a szabályok, mégpedig azért, mert más és más tapasztalatokra tettek szert ezekben a tagállamokban, és persze a, a szabályok kihatása vannak a társadalmakra is. Érdekes lesz látni, hogy milyen hatást gyakorolnak majd a közös szabályok. Másrésztről fontos ez a fájl azért is, mert azt hiszem mindössze két héttel ezelőtt volt egy szakértői találkozó. Különböző tagállamok rendőrtisztjei vettek ezen részt, és kiemelten beszéltek arról, hogy egyre több határokon átnyúló bűncselekménynek vagyunk tanúi, ezért is szükség van az együttműködés növelésére, és biztosítani kell, hogy ez az együttműködés eredményes legyen, hogy megállítsuk többek között a szervezett bűnözőket és a terroristákat is. A vita végén Szeretném még egyszer megkérdezni a jelentéstevőnket, hogy szeretne a vitát követően még valamit hozzáfűzni, de először a bizottságnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden válaszolnék a jelentéstevő kérdéseire. Ön azt vetette fel, azt a kérdést, hogy mi az új javaslat előnye a létező kerettel szemben. Úgy gondoljuk tehát, hogy a forma biztosít előnyt, valamint úgy véljük, hogy nagyon jó, hogy koherens módon összefogjuk egy egy szabályozás alá soroljuk az eszközök befogyasztását és elkobzását. Ami a hatályt illeti, az elmúlt években a tagállamokban volt előrelépés. Néhány tagállam felismerte annak fontosságát, hogy megfelelően működjön a vagyoni eszközök befagyasztása és elkobzása a bűnöldözésben, hiszen ez egy fontos eszköz lehet. Sok tagállam tehát megerősítette a nemzeti szabályait, és aztán itt van a 2014-es irányelv, amely némi harmonizációt hozott. A korábbi szabályok 2003-ból, 2006-ból származtak, úgyhogy korszerűsíteni kellett a szabályokat. A hatály kibővítése tehát egy nagyon nagy előny szintén. Előnyt jelentenek a határidők, amelyeket bevezetünk, Három napos határidő vonatkozik azt hiszem a befagyasztásra, és egy kicsit hosszabb határidő 30 vagy ennél több nap az elkobzásra. Ezek is azt hivatottak biztosítani, különösen a befagyasztás esetében, hogy mielőbb cselekedni lehessen a határokon átnyúló ügyekben, mint tudjuk, nagy jelentősége lehet a mielőbbi fellépésnek. Fontos lehet befagyasztani a pénzeket, mielőtt azok eltűnnének. Emellett megpróbáltuk azt is biztosítani, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos aggályokra is reagáljak, hogy az intézkedések által érintett személyek számára megfelelő jogorvoslati lehetőségeket kívánunk biztosítani. A javaslat világosan teszi, hogy a jogorvoslat lehetőségét a végzést kiadó tagállamban kell biztosítani, illetve a végrehajtás tagállamában is, és az érintett személyeket természetesen tájékoztatni kell az esetleges jogorvoslati lehetőségekről. Ezek tehát az előnyök a korábbiakkal szemben. Szeretném még elmondani, hogy ez egy nagyon technikai kérdés. Fontos, hogy a szabályozás pontos legyen, megfelelő legyen, főként azok miatt, akik aztán a gyakorlatban kell, hogy alkalmazzák ezeket a szabályokat. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hát mindig ez a kihívás, persze, mindig ez a feladatunk. Nem csak az, hogy hatékony legyen a végrehajtás, hanem az is, hogy az ügyvédek, jogászok jól tudják hasznosítani ezeket a szabályokat. Natali, te is kérsz még szót? Nincs különleges kommentárom, csak örülök ennek az eszmecserének és a jó munkának, amit remélhetőleg megvalósítunk majd a kollégákkal, és köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottságnak, hogy nagyon világosan válaszolt valamennyi feltett kérdésre ezen első eszmecsere során. És szeretném hozzátenni, hogy bizonyosan nagyon technikai lesz, ez a jogszabály, de nagyon erőteljesen kidomborítja majd az Európai Unió tevékenységét a polgárok körében, hiszen kártalanítja az áldozatokat, és a terrorizmus csapását sikerül majd kiírtani ezáltal. Thanks a lot, Natalie. Köszönjük, Natalie. És hát nyilvánvalóan a végcél az, hogy a terrorizmus minden formáját megállítsuk, de e cél elérése érdekében apró lépésekkel kell előre haladnunk, és persze az áldozatokat is szem előtt kell tartani. Őket sem szabad magukra hagyni. Úgyhogy az biztos, hogy egy nagyon érdekes és nehéz feladat áll előttünk. Kedves kollégák, azonnal megyünk is tovább. A következő napi rendi pontra térünk át. Három Schengeni információs rendszerrel kapcsolatos javaslatot tárgyalunk meg. Örülök, hogy a jelentéstevőnk Koeljó úr itt van. Két javaslatot ő jegyez a részünkről a határellenőrzés területén történő használata az SIS-nek, a másik pedig a rendőrség és igazságügyi együttműködés és az SIS. Lénárs úr pedig a visszatérésre vonatkozó dossziét jegyzi. Ő most nem tud itt lenni, de azt hiszem valaki helyettesíteni fogja. Első lépésként ellenőrzöm, hogy a bizottság illetékes képviselője itt van-e. Igen, itt van. Akkor először a bizottságnak adom meg a szót, hogy mutassa be a három javaslatot, utána a jelentéstevő kap szót, majd az árnyék jelentéstevők, és aztán a többi képviselő is szót kaphat, ha kér. A vita végén pedig megadom a szót a máltai soros elnökségnek is, majd ismét a bizottság kap szót, hogy reagáljon a felvetésekre. Először tehát a bizottsággal kezdjük, Rosenberg úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy ismertetem a Schengen Információs Rendszer hátterét, a mai működését, illetően nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a rendszer a nap 24 órájában működik. A rendőri és igazságügyi együttműködés segíti a büntetőügyekben, valamint az illegális migráció elleni küzdelemben is segítségünkre van. A rendszer kb. 72 millió riasztást tartalmaz, személyekkel és tárgyakkal kapcsolatosan 29 európai országban működik, és tavaly 4 milliárd alkalommal nyúltak vissza benne található információkra. A Schengeni rendszernek tehát ez a sarokköve, és mint ahogy mondtam, minden nap működik a nap 24 órájában. A SIS 2 2013-ban indult útjára, azóta, múlt év végéig 37 ezer személyt fogtak el a rendszernek köszönhetően, 10 ezer személy esetében tagadták meg a Schengeni övezetbe való belépést, több mint 20 ezer eltűnt szemét sikerült megtalálni, több mint 150 ezer embert sikerült nyomon követni, több mint 120 ezer mm, súlyos bűnözőst és a biztonságot fenyegető szemét sikerült kézre keríteni. Úgyhogy a számok lenyűgözőek, nagyon jól működik a rendszer, de hát persze minden lehet még jobb. 2016-ban, három évvel a SZISZ 2 elindulása után az Európai Bizottság egy értékelést készített, ezt a jogalap is megkövetelte. Pozitív eredményekkel zárult ez a vizsgálat, de megállapítottuk azt, hogy helyenként javítani is lehet még azért a rendszeren. Felsorolnék néhány ilyen területet, ahol további javításra van szükség. Először is a tagállamok általi felhasználása a SZISZ-nek, illetve a riasztásokban talált információ hasznosítása és a SZISZ felhasználók eljárásokkal kapcsolatos ismeretei. Második pont, a SZISZ szisztematikus keresésének szükségessége, hogyha nemzeti hogyha a Nemzeti Rendőri Adatbankot átkutatják, ez nem mindig történik ma meg automatikusan. Harmadsorban egy automatizált új lenyomat identifikációs rendszer bevezetése az SIS-ben. Egy további pont az adatminőség javítására vonatkozik. Sokszor a tagállamok nem pontos adatokat szerepeltetnek a rendszerben, illetve hiányos adatokat. Központ és nemzeti szinten is javít, növelni kell az erőforrásokat annak érdekében, hogy a rendszerhez kapcsolódó kihívásokat gyorsabban és jobban kezelni tudjuk. A rendszer folytonosságát és hozzáférhetőségét is javítani kell, mint központilag, mint tagállami szinten, és végül, de nem utolsó sorban, ami az adatvédelmi szabályokat illeti a SZISZ szabályozáson belül. Ezeket fel ke, felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy a legfriss, megfeleljenek ezek a szabályok a legfrissebb EU-s adatvédelmi szabályrendszernek. Ez lenne a kontextus a felülvizsgálatot illetőleg. A ma előttünk álló javaslatokat tekintve a legfontosabb talán az, hogy nem egy javaslatról beszélünk, hanem háromról. Ez a jelenlegi jogalkotási struktúrához igazodik. Az rendőrség és igazságügyi együttműködés egy eszközhöz kapcsolódik, a határellenőrzés egy másikhoz. Másrésztről megmutatkozott annak szükségessége, hogy egy további témát is lefedjünk, ezért van szükség egy harmadik szabályozásra, amely a az illegálisan harma, egy ország területén illegálisan tartózkodó személyekre ill, vonatkozik. Szerettük volna elkerülni, hogy három különböző szabályozásra legyen szükség, de a jogi szolgálatunk azt javasolta, hogy ezt a hármas struktúrát tartsuk meg a tagállamok részvétele miatt is. Nézzük meg a tartalmi kérdéseket. A technikai változásokon túl, amelyek a felülvizsgálatból adódnak, politikai jellegű változtatásokat is javasoltunk. Az egyik a biometrikával függ össze. A javaslat a biometrikus azonosítók számát kibővíti, az új lenyomat már szerepelt a szabályozásban, Azonban most már a tenyérlenyomat is bekerül a szövegbe, a ta egyes tagállamok kijelezték ennek operatív szükségességét. Az arckép is szerepelt már, de most már az arcképet azonosításra is lehet használni, mert a mai technológia ezt az új funkcionalitást már lehetővé teszi, úgyhogy ennek a jogi alapját is meg kell teremteni, és a DNS is egy további azonosító eszköz lehet, különösen, hogyha eltűnt személyekről van szó, az esetükben nagyon fontos a személyazonosság megállapítása, sok esetben más biometrikus, lehetős, biometrikus mutató nem áll rendelkezésre. Sokszor az új lenyomat sem elégséges a személyazonosság megállapítására, és ilyen esetben más eszközökhöz kell folyamodni. Végezetül ugyanebben a kategóriában a javaslat előirányozza azt, hogy egy újfajta riasztást vezessünk be olyan személyek esetében, akik is, a személyazonossága ismeretlen, de akiket egy bűncselekményhez kapcsolódóan keresnek. Ilyenkor lehet szükség új lenyomatra és, és tenyér lenyomatra. Ugyanis ilyenkor esetleg a bűncselekmény elkövetésekor használt eszközön is találtak már új lenyomatot, és így azonosítható a személy. Továbbá javítani kell az információ cserét a terrorizmussal gyanúsított személyek esetében. Ide a következők tartoznak, kötelező jelleggel kell riasztást létrehozni a rendszerben a terrorizmushoz kapcsolódó személyek esetében, tehát ez kötelező lesz, mindmáig csak lehetőség nyílt erre, most már kötelező lenne. Másodszorban, ami a riasztást magát illeti, hogyha az illető személy terrorizmushoz kapcsolódó tevékenységben vett részt, akkor ezt is szerepeltetni kell. Harmadsorban egy új fellépés bevezetése, ez az úgynevezett inquiry check, ez a már létező szisztematikus ellenőrzés és egyéb ellenőrzési formák közé ékelődik. Ez egyfajta méreható ellenőrzést tesz lehetővé, vagy adatelemzést harmadsorban a megelőző riasztásokat illetően. A javaslat változtatást eszközöl a hiányzó személy, elveszett eh, személyekre vonatkozóan. Például megelőző riasztást lehet bevezetni a rendszerbe, hogyha valaki eh, esetében felmerül a gyanúja, vagy nagyon nagy a kockázata annak, hogy eh, elrabolja a gyermekét. Ilyen esetben ez a riasztás felhívja a figyelmet a kockázatra a határellenőrző szerveknél, és nyomon követhető az esetlegesen utazó gyermek, sőt, el is vehetik a szülőtől a védelem céljából. Egy negyedik kategória a visszatérésre vonatkozó riasztás és a határon áttörténő belépés megtagadása. Egy új riasztási kategóriát bevezetnénk, ez az illegális migránsokra vonatkozna, olyanokra, akiknek nem, akik nem jogosultak a Schengeni területre belépni, és akiknek vissza kell térniük a hazájukba. A visszatérési riasztás bevezetésével a SZISZ-be a hatóságok megállapíthatják, hogy az úgynevezett visszatérők elhagyták-e a Schengeni területet, és a hatóságokat nyilván tájékoztatják arról is, hogyha nem hagyták el a területet ezek a személyek, és ez lehetővé teszi, hogy megfelelő intézkedéseket foganatosítsanak, ha erre szükség van. Emellett a visszatérésre vonatkozó riasztás bevezetése a szészbe az úgynevezett másodlagos mozgástól is elriasztja a migránsokat, hiszen nem fogják tudni többé egyszerűen elkerülni a visszatérési határozat végrehajtását, azáltal, hogy például egy másik EU-s tagállamba távoznak, hiszen az információk már az összes tagállamban elérhetőek lesznek a Schengen övezeten belül. Ezen túlmenően ez lehetőséget biztosít a jobb információ cserére a tagállami hatóságok között, az hatóságok között, amelyek a visszatérésért felelnek, és végezetül fontos elmondani, hogy a SZISZ hatáját nem változtatjuk meg ezzel az új intézkedéssel, már a most meglévő rendszeren belül hasznosítható a rendszer a visszatérési végzések végrehajtását illetően. meg, illetve már ma lehetővé teszi a megakadályozását annak, hogy a visszatérő személyek visszatérési határozattal rendelkező személyek visszatérjenek a Schengeni övezetben. Aztán egy újabb kategória az intézményi felhasználókra vonatkozik, kik hasznosíthatják a rendszert, főként az ügynökségek, a Eurojust esetében Továbbra is a jelenlegi hozzáférési szabályok maradnak érvényben, ami a Europolt illeti. Azt javasoljuk, hogy bővítsük ki a hozzáférési jogokat, tegyük lehetővé a Europol számára, hogy az összes rendszerben szereplő riasztáshoz hozzáférjen. A bizottság úgy értékeli, hogy ez megfelel a Europol új mandátumának is, és megfelel a migránsok, migráns csempészet és a gyermekek szexuális kizsákmányolása, valamint a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harcnak, és ez a kibővített hozzáférés lehetővé teszi azt is, hogy ne vesszenek el információk, illetve hogy az információ csere megfelelőbb legyen a különböző hatóságok között. Ami a Frontexet illeti, illetve az Európai Határvédelmi és Partvédelmi Ügynökséget. Ennek ma nincs hozzáférése, de úgy véljük, hogy hozzáférést kell számára is biztosítani, mégpedig leginkább a migrációs menedzsment támogatási csapatoknak nyújtott támogatás érdekében a SIS adatok révé megfelelő technikai és operatív segítséget nyújthatnak az érintett tagállamoknak. Ezek a javaslatok arra vonatkoznak, hogy a munkatársak hozzáférjenek a SZÉSZ központi adatbázisához, de a riasztásokkal kapcsolatosan nem végezhetnek módosításokat, ha csak nem kapnak erre külön engedélyt. Tehát felhasználhatják a rendszert egy bizonyos pontig, de nem módosíthatják a riasztásokat. És végül az ENISA. Az ENISA továbbra is a SZÉSZ operatív működtetéséért felel, azonban itt is van mind javítani, főleg ami az adatok minőségének elemzését illeti. Javaslatot terjesztettünk mennek a megerősítésére, és konkrét kötelezettségeket is megfogalmaztunk a kiegészítő információkra vonatkozóan és a tesztelésre vonatkozóan végezetül, hadd szóljak néhány szót elnök asszony a költségekről. A járulékos költségek a változtatások végrehajtására vonatkozóan 2018-2019 között kerül erre sor. 67,9 millió euró lesz a költség, 64 millió a technikai fejlesztésekre vonatkozik, és egy szerényebb összeg, 3,6 millióra lesz szükség a visszatérési javaslat technikai követelményeinek fedezésére. Persze nemzetállami költségek is lesznek, hiszen tovább kell fejleszteni a nemzeti rendszereket, hogy megfeleljenek ezeknek a változásoknak. Az Európai Bizottság 1,2 milliót kíván minden tagállamnak biztosítani egyfajta hozzájárulásképpen a költségek fedezésére, ez pedig eh, a nemzeti határvédelmi programok kontextusában valósul meg. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az előadást, hogyha egyetértenek, hogy nem csak az a fontos, hogy adatokat gyűjtsünk, hanem a legfontosabb az, hogy biztosítsuk a minőséget, az adatok pontosságát, mert egyébként mindez nem lehet hatékony. Azt gondolom, hogy érdekes vitánk lesz majd arról, hogy hogyan kezeljük az anyag különböző céljait, illetve azt is szem előtt kell tartani, hogy az interoperabilitásra is hamarosan készülnek javaslatok, tehát ezt már most szem előtt tartjuk a SIS rendszerrel kapcsolatban. Mind a három anyag témájában először Koelyó úrnak adok szót, a néppárti eh, jelentéstevőnek ő az egyik eh, legtapasztaltabb eh, képviselő ebben a témában, a Schengen információs rendszer témájában. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak az átfogó előadását, Nagyon sok számadat van, amelyek azt mutatják, hogy a SZISZ, az egyik legnagyobb adatbank, az Európai Unióban a bizottság 70 millió adatról beszélt az elmúlt évben, majdnem 4 milliárd adat került bele ebbe, és hangsúlyozni szeretném, hogy több mint 2016-ban 2000 ember sikerült megtalálni, ami 38%-a a 2015-ös adatoknak a szísz, a legnagyobb, legjobban, leginkább használt adatbázis a biztonság térségében. A polgárok is úgy ismerik el ezt, mint az egyik legsikeresebb adatbázis a szabad mozgás biztosításánál is javítja a belső biztonságot, és a legfőbb eszköz a rendészeti és igazságügyi együttműködésben a tagországok között. Az Európai Parlament a SZISZ mindig egy struktúrás módon szerette volna továbbfejleszteni, és összhangban ezekkel a célokkal. A SZISZ azt jelenti, hogy hozzáadott értéket kell, hogy jelentsen a hatóságok számára, a polgárok számára biztonságot, közben részben tartjuk az alapvető jogokat. Ez az oka annak, amiért ez a ház, amikor a SZISZ 2 létrejött, azt kérte, hogy új funkciók kerüljenek benne, nagyobb hozzáférés, és egy középtávú áttekintés is. Tudtuk azt, hogy a kihívások, amelyekkel Szisznek foglalkoznia kell, folyamatosan változnak. Viszont nagyon gyakran azok a változtatások, amelyeket egy felrángolt pillanatban hozunk, nem segítik ezt abban, hogy jobb eszközé váljon, és nem könnyítik meg a rendészeti hatóságok feladatait. Néppárt üdvözli a három javaslatot, kollégáim, Zsaron Lenersz, aki a visszafordítási téma jelentéstevője, ő Máltában, sajnos nem lehet itt a mai ülésen. Ami a visszafordítást illeti, a néppárt üdvözli a bizottsági javaslatot és azokat az erőfeszítéseket, melyeket tesznek a nem szabályos bevándorlók visszafordításában. 40% alatti volt a visszafordítások aránya, a különböző nemzetiségek között különbségek vannak. Fontos a hatékony visszafordítást megvalósítani, és nagyon fontos, hogy akik védelemre szorulnak, védelmet kaphassanak. Ami a, a nem legális bevándorlók visszafordítását illeti, az elmúlt évben már beszéltünk a az európai úti okmányok frissítéséről jelenlegi javaslat kötelezővé teszi a tagországok számára azt, hogy a SZISZ visszafordítási javaslatát ugyanebben a tükörben tekintsék. Ez egy szükséges lépés azért, hogy az ideges bevándorlást megakadályozzuk. Ami határellenőrzéseket, a rendészeti együttműködést illeti, a középtávú áttekintés, amelyre a jelenlegi keret megállapodást tesz javaslatot, foglalkozik a kihívásokkal, a bevándorlás és a biztonság kérdéseivel és a SZISZ horizontális rendszer, és biztos vagyok abban, hogy ezek a változások lehetővé teszik a jobb együttműködést, a jobb információt. Szeretnék néhány pontra kitérni. Több eszköz lesz majd arra, hogy a menekült válságot jobban meg lehessen oldani a bizottságoknak, a visszafordításoknál eh, értesíteniük kell egymást. Az Európai Ügynökség a helyszínen dolgoznak, több eszköz lesz a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben is. Az összes kötelezettség szintén jelenti azt, hogy akiket terrorizmus miatt keresnek, jelezni kell egymás felé. Illetve a veszélyben levő eltűnés veszélyének kitett gyermekek körül is tájékoztatniuk kell egymást a tagországoknak. Fontos az adatok minősége, a biztonság, az adatvédelem, illetve a rendszer működtetése. Én hiszek abban, hogy a javaslattól tovább tudjuk javítani. Első lépésként nagyon fontos a a konstruktív párbeszédet folytatni, az árnyékjelentéstevőket és a bizottságot előkészítő ürésekre invitálom, azért, hogy részletesen át tudjuk tekinteni a javaslatot. Már most is van néhány kérdésem a bizottsághoz, és ezeket tisztázni szeretném. Az elejétől kezdve a bizottság és ez a parlament megvédték azt, hogy ne legyenek nemzeti kópiák. Tehát központi rendszerre kell összpontosítanunk, ahol riasztásokat tárolják, és ezeket nem nemzeti kópiákban tükrözik. <clears throat> Ma annak ellenére, hogy más rendszereket centralizált módon alakítanak ki, a bizottság azt javasolja, hogy készüljenek kötelező érvényűen nemzeti kópiák és a SZISZ adatokról. Egyszerű a kérdésem, miért gondolják, hogy erre szükség van? Pontosítani szeretnénk, meddig mm, állt le a központi rendszer az elmúlt évben. a backup nem működik megfelelően, hogyha a hálózatban nem ruházunk be megfelelően, amely a tagországi központi rendszereket összekapcsolja. És ebben még további kérdések is adódnak, mennyibe kerülne mindez a bizottság azt mondja, hogy ők hajlandóanak 1,2 millió eurót adni minden tagországnak. Ez nem lesz elég, a biometrikus adatok ebben nem szerepelnek, muszáj mégis, hogy a tagországok másolatot készítsenek? Az Egyesült Királysága kapcsolatosan egy kérdésem, az 50-es cikkeit tegnap aktiválták, és ha jól értem, az Egyesült Királyság átmenetileg hozzáférést kapott a SZISZ-hez, a rendőrségi együttműködés jegyében. Hát mi a jelenlegi helyzetállás? hogyha az Egyesült Királyság a SZISZ-ben részt szeretne venni a határellenőrzésekhez, akkor ennek mik lesznek a feltételei? Ez lehetséges-e egyáltalán? Hiszen a most, hogy az Egyesült Királyság kilépett, a, vagy kilépni készül az EU-ból, ennek nincs értelme, hogy csatlakozzanak a SZISZ-hez. Elnök, köszönöm szépen, Koályó, köszönöm, hogy tájékoztatott bennünket a három anyagról, és konkrét kérdéseket fogalmazott meg. A három témának ugyanazok az árnyék jelentős tövői. Először ők kapnak szót, és ha kér még valaki szót, akkor erre lehetőség lesz. Miriam kap először Thanks to the Commission um, for presenting the... Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy bemutatta a három szész javaslatot. Köszönöm Koelyó úrnak is, hogy megosztotta velünk sok kérdésre vonatkozóan a véleményét. Az SND pozícióját szeretném bemutatni, illetve szeretném elmondani, hogy mik az aggájaink, illetve hogy szerintünk hogyan lehetne javítani a rendszeren. Kolgyó úrral ugyanis egyetértek abban, hogy a rendszer működik, de azért van még javítani, és van egy sor olyan kérdés, amelyben együtt tudunk működni, annak érdekében, hogy a rendszer jobb legyen. A bizottsággal és itt a parlamenten belül is egy konzultatív párbeszédre van szükség, így tudjuk a lehető legjobban kezelni azt hiszem az előttünk álló három javaslatot. Az SND üdvözli az Európai Bizottság javaslatát, különösen ilyen nehéz időkben, amikor Európát és a hatóságai képessé kell tenni a szükséges eszközökkel arra, hogy megteremtse, megteremtsék a polgárok számára a megfelelő biztonságot, miközben persze tiszteletben tartjuk a polgáraink alapvető jogait. A polgárok biztonságának szavatolása ugyanis egy olyan kötelezettség, mely mindannyiunkat terhel jogalkotóként, ezért gondolom úgy, hogy tovább kell erősítenünk a meglévő eszközöket, hogy azokat időben, hatékonyan és eredményesen tudjuk használni. Érdemes azt is elmondani, hogy egyetlen más olyan öm, igazságügyi együttműködési eszköz sem hoz ekkora eredményeket, mint a SZISZ, ezért ezt tovább meg kell erősíteni. Ezért is üdvözöljük, hogy a terrorizmus elleni harcban is felhasználjuk ezt a rendszert. Bevezetjük azt a kötelezettséget, hogy a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos gyanú esetén kötelező legyen riasztást létrehozni a rendszerben. Az SND árnyék jelentéstevőjeként hangsúlyoznom kell azt is, hogy a frakciónk számára különösen fontos, hogy mivel a rendszer két millió végfelhasználóval rendszer, rendelkezik, mindenképpen biztosítanunk kell. Tehát, hogy a, az új biometrikus mutatókkal kapcsolatos biztonságot szavatoljuk. Ezek az új mutatók, ezek az új biometrikus mutatók megerősítik a rendszert, a rendszerre nagyobb nyomás fog hárulni, hiszen egyre több benne az adat, és azt is biztosítani kell, hogy a megfelelő adatvédelmi szabályok is érvényesüljenek. Manapság rendkívül fejlettettek a technológiák, a polgárok adatai egy ilyen időben nagyon értékesek, és egy alapvető jog az adatok megfelelő védelme, ezt is biztosítani kell. Üdvözlöm azt, hogy az eltűnt gyermekekre vonatkozó riasztások is bekerülnek a rendszerbe, erről is beszélt a jelentéstevő, emellett a gyermekek, olyan gyermekek esetében is riasztás kerül a rendszerbe, amelyek esetében nagyon nagy a kockázat, hogy elrabolják őket, és továbbra is harcolni fogunk ez utóbbiért, és a magas kockázatú eseteknél üdvözlöm, hogy a riasztást csak úgy lehet létrehozni, hogyha egy igazságszolgáltatási szerv kéri ezt és ezeket egy megfelelő jogi kereten belül kell nyilván meghozni, ezeket a döntéseket. Hogyha kategorizáljuk az eltűnt személyeket, akkor a hatóságok biztosíthatják azt is, hogy körültekintően kezeljék ezeket az információkat. A terrorista bűncselekményekhez kapcsolódó szészriasztások remélhetőleg elősegítik a határokon átnyúló együttműködést, és lehetővé teszik, hogy a hatóságok időben megkapják a szükséges információkat. Egy végső pont az illegálisan az országban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat életé, eszendéként mi szeretnénk biztosítani azt, hogy ne mossunk össze két nagyon különböző kérdést itt, az Európai Bizottság azt állítja, hogy a SZÉSZ hatája nem módosul, miközben a bizottság elmondta, hogy a szész már alkalmazzák a visszatérésekre vonatkozólag is. A migrációs, a bevándorlás ügyi hatóságokat emellett kötelezzük azonban arra, hogy a az adatbázisban szerepeltessék a visszatérésre kötelezett személyek adatait is, úgyhogy itt nagyon óvatosnak kell lennünk. Ami a finanszírozást illeti, az első kérdésem itt a költségvetésre vonatkozik. A bizottság elmondta, hogy 2020-ig 68 milliót allokálnak erre a célra, de nem tudjuk, hogy mi történik 2020 után. A kérdés az, hogy a rendszer önfenntartó lesz-e, milyen működtetési költségeket el kell számolni, ami a határellenőrzéseket illeti. A belső biztonsági öm, dossziéból származnak majd a pénzek, miközben tudjuk, hogy csökkent már ez a tétel a költségvetésben. A kérdés tehát, hogy milyen jogalapon csoportosították át a vonatkozó összegeket, illetve a társjogalkotókat mennyiben mondják be az erre vonatkozó folyamatba. Egy további kérdés az adatokra vonatkozik. A javaslat értelmében egy személy kérheti az adatokhoz való hozzáférést, ha rávonatkozó adatokat tartalmaz a rendszer. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság konkrétan mit gondol erről az aspektusról, aztán Szó esett az ismeretlen keresett személyek kategóriájáról, ha jól értem, akkor itt főként új lenyomatokra ról lesz szó olyan bűnelkövetők, bűncselekmények elkövetői vonatkozólag, amely esetben a személy nem azonosították, hogyan fog ez konkrétan kinézni, és végezetül a tagállamokat díjakkal súlyhatják, hogyha megsértenek bizonyos jogokat, ez milyen fajta kártérítéssel jár majd együtt, illetve milyen büntetéssel jó lenne, hogyha a bizottság konkrétumokat mondani erről. Köszönöm, Miriam. A bizottság sok-sok kérdést kapott. A következő árnyék jelentéstevő, aki szót kap, az ECR, ECR részéről hello úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az Európai Bizottságnak és Az LKR e elismeri, hogy a bizottsági javaslat bizonyos problémákat óhajt orvosolni, különös tekintettel az illegális migrációra és a bűncselekményekre. És mi is úgy látjuk, hogy sürgősen megoldást kell találni ezekre a problémákra. Üdvözöljük a célkitűzést, és üdvözöljük a legtöbb javasolt intézkedést is. Nem szeretnénk most ezekről részletesen beszélni, inkább csak egy konkrét kérdést szeretnék felvetni. Ezt a kérdést Coelho úr is az imént pedzegette már. Az Európai Bizottság javaslata kimondja, hogy a központi SIS-en túl a rendszernek nemzetállami komponense is kell, hogy legyen, más szóval minden tagállamnak Létre kell hoznia egy részleges vagy teljes kópiát vagy másolatot az SIS adatbázisról, illetve egy backupot. Néhány tagállam, beleértve a hazámat is, úgy véli, hogy a tagállamnak lehetőséget kell biztosítani arra vonatkozóan, hogy milyen technikai megoldással kívánja ezt végrehajtani. Ebben az esetben a kérdés az, hogy közvetlenül a központi SIS adatbankot kívánják-e alkalmazni, illetve hogy kívánnak -e egy nemzetállamban használatos SIS adatbázis másolatot készíteni. Amikor az SIS 2 néhány évvel ezelőtt létrejött, akkor a tagállamokat az Európai Bizottság eltanácsolta attól, hogy nemzetállami másolatot készítsenek, inkább arra ösztökélte őket, hogy a központi SIS-t alkalmazzák. egy országos tagállami SIS backup létrehozása nem lenne szükségszerűen egy költséghatékony megoldás arra, hogyha például adott esetben az adatbázis nem elérhető valamilyen technikai oknál fogva. Ehelyett inkább arra kellene összpontosítani, hogy a központi rendszer a lehető legmegbízhatóbban működjön. Emellett a tagállami másolat adatvédelmi kockázatoknak is ki lenne téve. A jelenlegi központi rendszer hozzá nem férhetősége általában arra volt visszavezethető, hogy az elsődleges adatbázis és a backup adatbázisok között váltott a rendszer. A technikai megoldásokat úgy lehetne alakítani, hogy mindkét adatbázis, tehát a backup és az eredeti is egymással párhuzamosan működjön. Ettől eltekintve azonban az EKR összességében támogatja a javaslatot. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Halau úrnak. Az utolsó árnyék jelentéstevő, aki szót kap az ELDE részéről, Döpré úr. Merci, Madame la Köszönöm, elnök asszony. Nem fogom megismételni, amit kiválóan elhangzott uh, uh, vezetőnk részéről az, az is, es, az uh, SZISZT részéről már, amit uh, Coelho uh, Carlos mondott. Tehát itt általános észrevételek hangzottak el a SZISZT illetően. Uh, nem volt még elégséges időm arra, hogy, ez, hogy a javaslat összes technikai részletével foglalkozzam, csak három kérdést szeretnék feltenni olyan problémákkal kapcsolatosan, amelyek szerintem fontosak. Először is itt van a sziszbe való bevezetése az arcképeknek, a tenyérlenyomatoknak. Én támogatom ezt. De jól értem-e vajon a javaslatot, hogyha azt mondom, hogy a tagállamok, amelyeknek például van tenyérlenyomatjuk vagy arcképük, akkor ők nem kötelezően táplálják ezt be a szízbe, bele táplálhatják. Ez azt jelenteni, hogy például, hogyha vannak terroristák, ugye egyesek esetében vannak tegyérleműjöntök és egyebek, azok elhagyják a nemzeti területet hamis személyazonosság alatt, hiszen nagyon sokan használnak ilyet, láthattuk a párizsi merényletek kapcsán is, hogy egyesek, akik beléptek az EU területére, hamis személyazonossággal utaztak, de ha nincs kötelezettség ezeket az információkat betáplálni a rendszerbe, akkor ezek a személyek sokkal szabadabban mozognak, mint mások, akiket másokak miatt jeleztek helyese az értelmezésem. Nem értem, hogy miért nem mondjuk azt, hogy egy olyan tagállam, amely rendelkezik ezekkel az adatokkal, ugye lehet tenyérlenyomat, lenyomat, arckép, olyan személyek esetében, akiket terrorizmusra gyanúsítanak vagy vádolnak, azokat miért nem kell ezeket az adatokat kötelezően betáplálni a SZISZ-be? Ez az első kérdésem. A második kérdés, amikor ugye vannak olyan személyek, akik át ö, ö, mennek a határokon, akkor ezeket az adatokat miért nem kell az Európának kötelezően betáplálni, hiszen az Európának van egy specifikus központja, amely a terüstákkal foglalkozik. Ugye itt elemzésekkel foglalkozik az Európol, és ezt a tagállamok rendelkezésre bocsátja, tehát miért nincs előírva az, hogyha valaki át kell a határon, ilyen személyek esetében, akkor az Polnak kötelezően továbbítani kell ezt az adatot, hogy az Európa korrekten el tudja látni a feladatát. És a harmadik kérdésem, hogyha jól értem ezt a javaslatot, jelenleg egy tagállam beilleszthet egy ö, egy ö, veszélyt, vagy egy ilyen figyelmeztetést a szízbe minden egyes esetben, hogyha belépési tilalmat fogalmaztak meg a 2008-as irányelv értelmében, de ez továbbra is fakultatív jellegű dolog, és a biztonsághoz kapcsolódó problémát vet fel. Például az én országomban, ami a, például Belgium meghatároz egy tilalmat, egy belépési tilalmat, egy tartózkodási tilalmat, öt éves tilalmat, de ezt nem kommunikálja, akkor az adott személy beléphet egy másik országba, és visszatérhet az EU területére. Meglep ez a rendelkezés. Itt nem mondanám, hogy itt kriminalizációról van szó, de ez automatizáció, rendszeres automatizáció a szabálytalanul tartózkodók esetében, ugyanakkor nem lehet felhasználni ezt az eszközt a valódi bűnözés elleni küzdelemben. Azt tehát a kérdésem, hogy miért nincs automatikus jellege ennek a bejelentésnek a súlyos bűnözés vagy a terrorizmus cselekményei esetében? Köszönöm. Thanks a lot. Maybe one of the... Köszönöm szépen. Lehet, hogy az egyik válasz az az, hogy nagyon sok adatbázisunk van különböző célokra, nem tudom, hogy az interoperabilitás segíthet-e, de talán a bizottság első válaszokat már most is tud adni, de mielőtt megadom a szót, először a soros elnökség kap szót, Brinkartini asszony. Kérem, számoljon be a helyzet állásra a tanácsban. Tisztelt kollégák, kedves parlamenti képviselők, egyetértünk abban, hogy a Schengeni információs rendszer Európa biztonsága szempontjából fontos, és felelősségünk van ezt az anyagot tovább mozdítani Európa jövője és polgárai számára. Ez az anyag a máltai elnökség számára prioritás, és puszüléseket hívtunk össze azért, hogy a vitákat tovább mozdítsuk. Részletes cikkenkénti elemzése a SZISZ javaslatnak jelenleg a munkacsoportban zajlik. Az elnökség célja az első vizsgálat lezárása mind a három javaslat kapcsán, mégpedig 2017 májusáig. Szívesen együttműködünk a parlamenttel, és eljuttatjuk az összes szükséges és kért információt. A trialógus majd csak az észt elnökség alatt kezdődik el. Köszönöm szépen. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Most bizottságnak adok szót. Ha meg tudják eh, válaszolni az összes kérdést, akkor ezt tegyék meg. Köszönöm szépen, köszönjük szépen Koályó úr és az árnyék jelentéstevők eh, tapasztalatainak megosztását, az első kérdések megfogalmazását. Üdvözlöm az első kajó javaslatot. Technikai előkészítő ülésekre van szükség azért, hogy ezen kérdések részletében el tudjunk merülni. De nagyon technikai kérdés, és bizonyos témákhoz több időre van szükség. Tehát ami ezt a pontot illeti, készek vagyunk ezekre az ülésekre. Kolyai úr kérdésével kezdem. Ő említette olyan személyként, aki a legtöbbet tud a Schengen információs rendszerről, ő az egyik eh, alapító atya, úgymond a rendszernek. Nagyon örülünk annak, hogy eh, elfogadta ezt az anyagot, és a parlamentáris pontját eh, kialakította az új javaslat javaslatokhoz. Hát köszönjük szépen ezt a munkát. Ami a kérdést illeti, miért eh, javasoljuk azt, hogy legyenek nemzeti másolatok? Halló, halló úr is eh, említette ezt. Ez eh, nekünk is fejfájást okoz. Az e- előkészítéseken hosszasan gondolkoztunk a helyzetről, és önnek teljes mértékben igaza van. Hogyha ezt inkább az elvek orra közelítjük meg, akkor a központosított megoldás lenne a preferált megoldás. Azt is látjuk, hogy a valóságban a SIS hibrid rendszer, és az, hogy ez az elmúlt években alakult, változott, sikeres és jól teljesítő rendszeré vált. A vegyes um, architektúra Na, köszönhető egy vegyes rendszer, 24 tagország van, amelyek nemzeti másolatokkal dolgoznak, pusztán 5 tagországnak nincsenek ilyen másolatai. És akiknek vannak nemzeti másolataik, ők szeretik ezeket használni, és nem örülnének feltétlenül annak, hogyha ez a lehetőség már nem állna fenn. Elhangzott az, hogy a rendszer az elmúlt években nem omlott össze, össze a központi rendszer működőképes volt, de ezt meg is lehet fordítani, azért működött jól, mert támogatást kapott, 24 nemzeti másolat támogatta ezt. A valós idejű forgalom nagy részét ők bonyolultat bonyolították. Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy amikor 10-15 évvel ezelőtt ezekről a kérdésekről beszéltünk, például az automatizált um, rendszámtábla felismerő rendszer még nem létezett. Tehát a 4 milliárdos megkeresés az automatizált keresésekhez kapcsolódik. Itt azonnali válaszra van szükség valós időben, és ezt nem lehet megoldani, mivel a technikai rendszer jelenleg hibrid struktúrájú. A SIS használta határokon rendszeres lesz, nagyon gyors, tehát minden egyes utast ellenőriz lehet a, külön, a külső határokon. A határőrség nem szeretne várakozni, tehát a technikai megoldások, amelyek támogatni tudják a megbízhatóságot, a, rendszeres, a rendszer stabilitását, illetve azokra a kérdésekre is el kell eh, gondolkozni, mi az, ami gyengébb eh, teheti a rendszert. Tehát a speciális javaslatok üdvözlendőek, de természetesen további vitára van még szükség önökkel is, eh, és a tanácson belül is. Gály úr második kérdés az Egyesült Királyságra vonatkozott, természetesen nagyon aktív használója volt a SZISZ-nek a rendőrség együttműködésben. Az, hogy két év múlva mi történik, azt nem látjuk most még előre, meg kell, hogy várjuk, tehát ez egy nyitott kérdés marad. Ami néhány egyéb kérdést illet, itt eh, most nem térek ki a technikai jellegű eh, kérdésekre, néhányat ragadnék pusztán ki, ami az adatvédelmet illeti. Dali asszony vetette ezt fel. Nagyon fontos téma, és mi hiszünk abban, hogy a javaslatok, ahogy a bizottság ezeket decemberben elfogadta, a jelenlegi eh, adatvédelmi szabályokat tükrözik, a lényegi helyzetet, tettünk szociális javaslatokat például az adattörlési szabályokra, az arányosság elvének érvényesítésére, hogyha egy adott tagország a lejárti időt meg akarja hosszabbítani, egy riasztás lejártának idejét, a rövidebb eh, megtartási időszak, például a tárgyaknál, de rendszertáblákra, járművekre ugyanez vonatkozik, illetve világos feltételeket kell teremteni a biometrikus adatoknál is. Készek vagyunk a további vitákra. 2020 utáni finanszírozás kérdése a következő. Mi az önök kezében vagyunk, nem a bizottság dönt erről. És azt gondolom, hogy um, biztosak lehetünk abban, hogy egy jól működő rendszer mindig um, fog tudni finanszírozást kapni fenntartáshoz. Hát ez prioritás lesz számunkra, amikor a javaslatot teszünk a következő pénzügyi keretre. A mm, pénz átcsoportosítását illetően az okos határoknál. Hát azt gondolom, hogy erről a témáról már volt vita itt a parlamentben. Sok megtakarítást lehetne tenni a smart határokról szóló anyagban. Az eredeti költségvetés igen magas volt, de a teszt szakasz után erre már nincs szükség. Hát a pénz innét jön. A tagossági felelősséget illeti, ez minden kategóriára vonatkozik, nincs különbségtétel. A tagországok felelősek az összes aspektusért, amely a személyes adatokhoz, személyekhez kapcsolódik. És egy utolsó szó, Döpré úr kérdésére reagálva, biometrikus adatoknál a jelenlegi helyzet az, kötelező a biometrikus információt feltölteni, de nem kötelező ezt használni, keresni. Ez pedig egy új elem. Nem fantasztikus betölteni az adatokat a rendszerbe, de ezeket használni is kell, ez a lényeg. Gyakran látjuk azt, hogy a tagországok bármely okok miatt is nyilván vannak jogos érvek, nem jutnak el abba a szakasz, hogy elkezdenének keresni is. Éppen ezért ennek a javaslatnak az a cél, hogy változást eredményezzen, ami az Európolt illeti. Nagyobb szerepük lesz az, hogy kötelezővé tehetjük-e az Európa számára, hogy megosztja ezeket az információval mindenkivel, ez a választások tulajdonlásához kapcsolódik. Tehát az Európai nem tulajdonosa ezeknek az adatoknak, pusztán vendéglátó úgymond, tagországok a tulajdonosok, tehát csak ők dönthetnek arról, hogy ki férhessen hozzá az adatokról. Ami a belépési tilalmat illeti, az utolsó megjegyzés. Már ma kötelező a eh, SZISZ-be eh, belépési tiltásokat hát, eszközölni, amelyek a súlyos bűncselekményhez kapcsolódnak, a bevándorlásnál ez még nincs így. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy visszafordítási határozat született ellene, és megtiltják, hogy belépjen egy adott tagországba, úgy ezt az információt bele lehet tölteni a rendszerben, de ez nem kötelező, ez pedig új elem azért, hogy a SZISZ eh, a visszafordítások meghatékonyabb eszköz lehessen. Elnök úr, azt gondolom, hogy eh, lefettem néhány kérdést, de talán nem az összeset, és szívesen folytatunk majd még további egyeztetéseket. Köszönöm szépen, várjuk a plusz információt, majd a folyamat későbbi szakaszában, illetve várjuk a válaszaikat is a nemzeti másolatokra vonatkozó kérdéseknél. Most pedig eh, úrnak adok szót az utolsó megjegyzésekhez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak zárásképpen annyit szeretnék elmondani, hogy köszönöm a kérdéseket, köszönöm mindenkinek a felvetéseket, várom az együttműködést mindenkivel, és köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy itt van, és hogy technikai szintű találkozókat is lehetővé tesz, és közösen meg tudjuk vitatni a javaslatokat, szerintem ez nagyon hasznos lesz azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy a biztonság prioritás, az SIS pedig kulcsfontosságú, hogy a biztonságot szavatolni tudjuk a polgárok számára. Remélem, hogy az árnyék jelentős tevőkkel is meg tudunk állapodni abban, hogy mielőbb előbbre jussunk, és meg az év végéig meg tudjunk állapodni a tanácssal, és ne odázzuk el ezt a kérdést. Köszönöm szépen, Kolgyó úrnak, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a tervek szerint az árnyék a jelentéstevők a június végéig mutatják be itt a Libében a jelentéstervezetet. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi soros elnökség végéig tudjuk majd legkorábban a szükséges döntést meghozni. 11.45-kor kezdődik a következő napi rendi pontunk, úgyhogy mindenki nyugodtan menjen el kávézni, vagy egy pohár vízért, de kérem jöjjenek vissza majd 11.45-re. Köszönöm.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

Köszönöm, hogy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 So, colleagues, we will now continue our meeting this. Kedves kollégák, folytatjuk a délelőtti ülésünket. Sok szeretettel üdvözlöm Bonici asszonyt, jól lejtem, Bonici, mondja az elnök, aki a máltai soros elnökség részéről, illetve az Európai Bizottsághoz akreditált állandó képviselet részéről van itt, tájékoztatni fog bennünket a belis igazságügyi tanácsról, amelyre március 27-én, 28-án került sor. Először a nagykövetnek, Bonicsi asszonynak adom meg a szót, körülbelül 10 percet tudok adni, és utána az Európai Bizottság kap szót, majd sor kerül egy vitára, eszmecserére, Kezdjük azonnal is. Bonicsi asszony, tessék. Nagyon szépen köszönöm, kedves európai parlamenti képviselők, kedves kollégák. Jó reggelt kívánok! Mint önök is tudják, e hét elején került sor a belis igazságügyi tanács ülésére. Hétfőn, március 27-én a belügyi ülésen a máltai belügyi miniszterelnököt, Carmelo Abela, majd az igazságügyi tanácsi ülés követte ezt március 28-án. A Máltai igazságügyi, kulturális és önkormányzati miniszter vezette az ülést, Owen Bonici. Az ülések legelején szóltunk néhány szót, megemlékeztünk a londoni tragikus eseményekről is – ezek az események is azt mutatják, mennyire fontos, hogy harcoljunk a terrorizmus ellen. Közösen kell fellépnünk, és minden eszközt be kell vetnünk, amely rendelkezésünkre áll. Ez a támadás természetesen emlékeztetett bennünket arra is, hogy Brüsszelben pontosan egy évvel korábban is terrorista támadásokra került sor. A munkán középpontjában kell, hogy álljon az a cél, hogy minden áron megakadályozzuk ezeket a szörnyű támadásokat, és biztosítsuk, hogy a polgáraink biztonságban érezhessék magukat. Ami a belügyi ülést illeti, elsősorban a következő kérdésekkel foglalkoztunk. Ami a migrációt illeti, a tanács megvizsgálta a február 3-ai máltai nyilatkozat végrehajtását. Ez egy egész sor intézkedést tartalmaz, a földközi tengeri útvonal migrációs hullámára vonatkozóan. Különösen odafigyeltünk arra a témára, különösen kiemelten foglalkoztunk azzal a témával, hogy a tagállamok hogyan tudnak hozzájárulni a nyilatkozatban lefektetett célok eléréséhez. Sajnos még mindig túl sokan vesztik életüket a földközi tengeri térségben. Itt a tavasz, ezzel még több a kockázat a veszély. Folytatnunk kell az együttműködés nemzetközi partnereinkkel, hogy orvosoljuk a helyzetet, persze tiszteletben tartva mindeközben minden esetben az alapvető jogokat is, ez magától értetődik. A prioritások, amelyeket a Máltai nyilatkozat lefektetett, és amelyek a végrehajtási tervben is szerepelnek, különböző aspektusokra irányulnak, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a végrehajtás is ö, sikeres legyen. A lépések közé tartozik a kapacitásépítés a libiai parti őrség esetében, a fogadóközpontokban uralkodó adottságok javítása, támogatása a migránsoknak abban, hogy hazatérhessenek, a bűnszervezetek elleni küzdelem, a közösségeknek nyújtott támogatás azért, hogy a személyek ne csak azért, hogy a, a ne kelljen embercsempészésből fenntartaniuk maguknak az adott közösségeknek, hanem alternatív be, bevételi forrásuk is legyen. Regionális megközelítés az útvonalak eltolódásának megakadályozásával és a regionális együttműködés erősítése. Természetesen továbbra is vannak nehézségek, és sok minden függ majd a líbiai helyzettől is. Nem vagyunk naívak, meg kell tenni, amit meg tudunk tenni. Emellett a belügyi tanácsot tájékoztattuk a valettai cselekvési tervről is, amely 2015. novemberében jött létre. Máltán volt egy magasrangú találkozó körülbelül egy hónappal ezelőtt, amelynek az volt a célja, hogy a közös valettai cselekvési terv végrehajtásában elért eredményeket értékelje. Itt ajánlásokat is megfogalmaztak a jövőre vonatkozólag, két migrációval foglalkozó regionális párbeszéd, a Rabat és a Kártómi folyamat révén fogják ezeket felülvizsgálni, majd lesz egy, még egy magasrangú találkozó 2018 első trimeszterében, Etiópiában fog erre sor kerülni. Ami az áthelyezést illeti, a belügyi tanács megvitatta a végrehajtást az áthelyezési határozatokat illetően is, még sok a teendő, és fontos, hogy a koordináció lehető leg magasabb szinten valósuljon meg, hogy rövid idő alatt minél több mindent tudjunk elérni. A legfőbb szempont itt az, hogy a vállalt kötelezettségeket mindenki végrehajtsa. Olaszországnak és Görögországnak továbbra is folyamatos támogatásra van szüksége. Még van időnk arra, hogy a végrehajtást felgyorsítsuk, erre próbáljuk a tagállamokat is rábírni. Ami a visszatérést illeti, a miniszterek megvitatták a bizottság ajánlásait, március, márciusi ajánlásait, teljesen világos, hogy egy jóval hatékonyabb visszatérési politikára van szükség, EU-s szinten kell cselekedni, és úgy, hogy szoros együttműködés valósuljon meg minden érintett fél között. Az eszmecsere főként két szempontról szólt, az egyik a külső szempont, a harmadik országokkal való együttműködés a visszafogadásról, és a belső aspektus, ami abból áll, hogy biztosítanunk kell, hogy az eljárásaink ne lehetetlenítsék el a visszatéréseket, és hogy megakadályozzuk a rendszerrel való visszaélést. A CIS reform volt a, egy másik pont a napirendünkön. A miniszterek számára készült egy haladási jelentés is. Elnökségként ezt a csomagot prioritásként kezeljük. Itt van a Dublini rendelet is. Az Európai Tanács tavaly novemberi ülésén foglalkozott ezzel a kérdéssel. A szlovák elnökség már lefektette az alapokat, mi pedig folytattuk azt a folyamatot, amely során megpróbálunk kompromisszumot kovácsolni a kötelezettségvállalás és szolidaritás elveinek, elveit illeti. A menekültügyi, Európai Menekültügyi Ügynökség létrehozását illetően a parlamenttel most zajlanak éppen a tárgyalások, mint ahogyan önök is tudják, és reméljük, hogy mielőbb megállapodásra kerül sor. Az elnökség persze továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb javaslat kapcsán előrelépés történjen. Előrehaladási jelentés készül az ITK rendszerekről, készült az ITK rendszerekről határőrizetben. Nagyon örülünk annak, hogy az intézmény közé tárgyalások a belépés és kilépési rendszert illetően folyamatban vannak, és reméljük, hogy júniusra meg tudunk állapodni, ahogyan azt az Európai Tanács kérte. Most áttérek az igazságügyi részre mint ahogyan mondtam, a következő, következő napon került sor az igazságügyi ülésre, ahol a következő témák kerültek terítékre. Az miniszterek egy haladási jelentést kaptak a politikai iránymutatásokat illetően, technikai szinten klaszterekben tárgyalták meg a főbb kérdéseket, a konformitási kritériumok, a digitális tartalmak, szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás, illetve a szolgáltatás elmaradására vonatkozó orvoslati lehetőségek és a konformitás elmaradására vonatkozó intézkedések. Úgy véljük, hogy ez egy nagyon fontos javaslat, amely hozzájárul majd ahhoz, hogy a digitális belső piac gyorsabban tudjon növekedni, ami mind a fogyasztók, mind a cégek érdekét is szolgálja. Mindeközben persze el kell hárítani azokat a főbb akadályokat, amelyek a szerződéses jogból származnak. Ezáltal megszüntethetnénk azt a bizonytalanságot, amelyet a tagállamok közötti különbségek okoznak. Az elnökség ezt a dossziét, ezt is, ezt a dossziét is továbbra fontosnak ítéli meg, és ilyenként kezeli. Ami a szervezett bűnözés és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelmet illeti, a minisztereknek bemutatták azt a javaslatot, amely a pénzmosás elleni küzdelemre irányul a bűnüldözés területén, valamint a az elkobzásokra, a vagyoni eszközök befagyasztására és elkobzására vonatkozó végzése kölcsönös elismerését életi 2016-ban mutatta be az erre vonatkozó javaslatát az Európai Bizottság a terrorizmus elleni küzdelmet elősegítve. A terrorizmus elleni küzdelem továbbra is prioritás marad, a biztons, ugyanúgy, hogy a biztonság is prioritás a polgáraink szemében. Előrelépés történt a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó javaslat kapcsán, a vagyoni eszközök befagyasztására és elkobzására vonatkozó végzése kölcsönös elismerése kicsit komplexebb kérdés és technikaibb is. Itt több időre lesz szükség. Mindkét javaslat esetében azonban elmondhatjuk, hogy segítik a terrorizmus elleni küzdelmet, más és más aspektusok, aspektusból. Mindkettő azt szavatolja, hogy a tagállamoknak megfelelő eszközeik legyenek a terrorizmus finanszírozás elleni harcban. Egy további fontos napirendi pont az igazságügyi ülé, tanácsi ülésen a terrorista külföldi harcosok visszatérése. Ez is egy olyan probléma, amelyel több tagállamnak szembe kell néznie. A miniszterek megvitatták a politikai opciókat, amelyeket az EU-CTC tehát a terrorizmus elleni küzdelemre kinevezett koordinátor vázolt fel, mégpedig büntetőjogi szempontból vitatták meg ezeket. Aztán a munkaebéd során a közérdekű bejelentők témája volt terítéken, illetve az, hogyan lehet megerősíteni az ő védelmüket. A közérdekű bejelentők a demokratikus társadalmakban nagyon fontos szerepet játszanak, segítenek feltárni az illegális tevékenységet, amely a korrupcióhoz és a csaláshoz kapcsolódik. Az Európai Parlament elkészítette jelentését ebben a témában, és a bizottság nyilvános konzultációt indított. Az igazságügyi tanácsi munkaebéden az igazságügyi miniszterek saját véleményüket is ismertethették e témával kapcsolatosan. Vége, végül tájékoztatás, tájékoztató jelleggel volt egy informális megbeszélés és az Európai Ügyös, Ügyészség létrehozásáról a munkaebédet követően. Biztosan emlékeznek rá, hogy a hónap elején az Európai Tanács megvitatta ezt a kérdést, és megnyitotta az utat a megerősített együttműködés előtt az Európai Ügyészség létrehozásában. Szeretném azonban kiemelni, hogy ez a találkozó, ez az egyeztetés nem a tanács keretén belül zajlott, hiszen jelen pillanatban fel van függesztve az ezek a dossziéval kapcsolatos munka. Ez egy informális egyeztetés volt, amelyet mi elnökségként lehetővé tettünk, Éppen ezért ennek a részleteiről nem is szeretnék bővebben szólni. Ugyanakkor ez egy fontos eszmecsere volt, kedden került rá sor, és ez egy lehetőséget biztosított arra, hogy mindenki tájékozódhasson a következő lépésekről, és hogy könnyebbé váljon a koordináció. A soros elnökség továbbra is fórumot biztosít a jövőbeni eszmecserék számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bonicsi asszony. Köszönjük szépen a tájékoztatást, ezeket az információkat. Az igazság és um, belügyi kérdések témáiban. A Libében vagyunk, de természetesen, amikor a biztonságról van szó, illetve a bevándorlásról, akkor van egy külső dimenzió is, amin dolgoznunk kell, és megoldást kell találnunk, és nem csak a belső lehetőségeinkre kell összpontosítanunk. Itt a Libében a belső megoldásokban gondolkodunk, éppen ezért hívtuk meg a DG Just és a DG Home képviselőit a bizottságtól. Először Fonszaka Morája úrnak a dokszót, hogy egészítse ki az igazság térségén. Madame Bonici. Elnök asszony, Bonici asszony, ezután a nagyon teljes körű beszámoló után Bonici asszony beszámolója után kevés dolog van, amivel ki tudom egészíteni az elhangzottakat. Talán csak meg tudom erősíteni, hogyha a kérdésekkel kezdjük, hogy a CPPO informális tárgyalási körén belül nagyon fontos, ugye itt a 86-os cikk tiszteletben tartása, és jó úton járunk, ezt illetően lezárhassuk gyorsan ezt a dossziét, mégpedig jó eredménnyel. De persze a formális eljárás a legjobb esetben csak a jövő héten kezdődhet meg, és ugye itt még hét tagállamnak kell aláírni ezt a levelet, tehát én azt mondhatom, hogy óvatosan optimista vagyok. Aztán az igazságügyi tanácson belül, amiről még tárgyaltunk, megerősíthetem önöknek ezt illetően, hogy az orientációs vita során, amikor is itt felmerült a büntetőigazság szolgáltatás kérdésköre, egy globális vitát folytattunk egy olyan fajta vitát, amely az összes vitapontot összekapcsolta, a miniszterek nagyon nyíltan szóltak, összekapcsolva a különböző kérdésköröket, az adatok védelme, a bizonyítékok gyűjtése, a bejegyzések, és megerősíthetem önöknek, hogy a bizottság tiszteletben tartja a kitűzött határidőket, és jelentést fog kialakítani, miután lezajlottak a konzultációk a tanácson, mégpedig június hónapban fog ez megtörténni. A digitális szerződések kérdéskörével kapcsolatosan azt várjuk, hogy az elnökség egy általános megközelítést alakítson ki, mégpedig a tanács részre ez megsülessen, ez júniusban fog megtörténni szintén. Itt megfelelő egyensúlyt kell létrehozni az üzleti világ igényeit illetően, ugye a digitális egységes piacra utalok, valamint a fogyasztók védelme között, ami nagyon fontos európai szinten várjuk még a vitákat, hogy június hónapban kialakuljon egyfajta általános megközelítés ami pedig a közérdekű bejelentők ügyét illetén megerősíthetem, hogy a bizottság érti, hogy ez egy nagyon politikai téma, és nagyon fontos. Megpróbálunk egy lehető legkövetkezetes megközelítést létrehozni a parlament és a tanács közreműködésével, hogy egy észszerű határidőn belül le zárni ezt a dossziét. Thanks a lot, and regarding looking forward to... Nagyon köszönjük. Ami a parlamenttel való jó együttműködést illeti, és az időben való cselekvést, azt hiszem mi megmutattuk, hogy mi nagyon keményen dolgozunk, és nagyon gyorsan cselekszünk. Néha sajnos másoknál nem ugyanezt látjuk. Mielőtt a részletekre rátérnék, illetve kérdéseket, mielőtt kérdéseket tennénk fel, a DG Home képviselőjének adnám most meg a szót. Köszönöm szépen a kitűnő beszámolót, nem eh, szeretném kiegészíteni, mint a egy Nökségtől hallottunk. A bizottság szerette volna a áthelyezésekkel kapcsolatos erőfeszítéseket megerősíteni, eh, ez fontos számunkra. És meg szerettem volna említeni azt, hogy a Twitteren, Facebookkal, Google-al találkoztunk az USA-ban, és a tanácsot a máltai miniszterek is kísérték, tehát itt is volt egy vita, illetve a nyáron és folytatódnak ezek a megbeszélések, és a tanácsot is tájékoztatták erről. Köszönöm szépen a kiegészítést. Most akkor a kollégák kapnak szót. Két kolléga két szót. Először Koelő úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a Máltainak követ bemutatását. Azt gondolom, a a legtöbb döntés összhangban áll mindazzal, amit a parlament gondol. Én kicsit csodálatos két pont kapcsán. Az első, a végső határozatban a tanács azt mondja, az előrelépésről, hogy az EASO anyagában sikerüljön előre lépni, az elétől fogva én reméltem azt, hogy a Márta elnökség alatt az elhazó anyagot le lehet zárni, nem csak azért, mert a Mártai kormány nagy támogatója ennek a témának. Mindenki érti azt, hogy szükségünk van egy erőteljes, erős ügynökségre, és én csalódott vagyok, mert eddig, ahogy én ezt olvasom, és ha nincs igazam, akkor javítsanak ki, ezért feladták ezt a témát. A tanács feladta azt a gondolatot, hogy az anyagot még a Márta elnökség alatt finalizálni lehet. Ha ez máshogy van, akkor kérem javítsanak ki. És van egy további pont, amely kapcsán szintén csalódott vagyok némileg. Ez pedig az, hogy a, hogy a tanács megerősítette az összes intézményt annak érdekében, eltökélje magát az ETS-szal kapcsolatos és a kilépési ellenes rendszerekről. A azt mondja, hogy amennyiben június végéig sikerül megállapodni, tehát úgy tűnik, hogy a tanács számára a prioritás az ETS, tehát mi itt rendszerekről beszélünk, tehát csak 2020 után válhatnak ezek operatívakká. Van egy bizalmassági probléma, és a megoldásokat is most kell megtalálni. Én azt gondolom, hogy a SZISZ-nek kéne prioritást élveznie. Befejeztük a vitát a három bizottsági javaslatról. A SZISZ a legjobb adatbázis, amely már működőképes, és úgy gondolom, hogy a tanácsnak ezt kellene megerősíteni ez azt jelenti, hogy a biztonsági szintre adott válaszoknál a SZISZ-nek kéne prioritást élveznie, és a két, három, négy, öt év múlva bevezetendő eszközöknek. Hát én családcsalódott vagyok. Úgy tűnik, hogy a tanács más témáknak ad, más adatbankoknak ad prioritást. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Koályó úr megjegyzését, kérdéseit, és Miriam Dali kért még szólt. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen nagykövet beszámolóját. Két különböző aspektusra szeretnék összpontosítani. Először, ami a bevándorlást illeti. A nagykövet azt mondta, hogy a a Máltai nyilatkozatod nagy hangsúlyban, illetve beszámolt arról, hogy a tagországok hogyan tudnak a megvalósításhoz hozzájárulni. A nemzetközi partnerekkel való együttműködés nagyon fontos, és a bizottságunk is tudni szeretné azt, hogy mi történik a tagországokban és a tagországok között. Moantei belügyminiszter felelős ezért a területért, azt mondta, hogy az idő nagyon meghatározó, és több tragédiát is látni fogunk még. Földközi, központi földközi méteren tengerben, hogyha az időjárás javulni kezd. Most március vége van, nincs túl sok időnk, Erről a témáról már nagyon hosszú hónapok óta beszélünk. Tudom, hogy a máltai elnökség mindent megtesz a téma érdekében, viszont úgy tűnik, hogy a tanács nem annyira eltökélt, és a belügyminiszter említette azt, hogy az áthelyezés szinte nem létezik. Sokkal több mindenre van szükség az áthelyezéseknél, és azt is említette, hogy van idő még a megvalósításra. Akkor mi az, ami visszatartja a tagországokat annak megvalósításától, amelyen fáradoznak? Olaszországot, Görögországot említettük, és itt egy cseppről van szó a tengerben a, probléma, a problémához képest. A tanács hogyan kezeli a helyzetet, úgy tűnik, hogy nincsen megfelelő módja annak, hogy ezt a problémát kezeljék. És tulajdonképpen itt egyik hónapról a másikra halogatjuk a problémát. Ez a helyzet engem aggaszt. További kérdés. Az egyik olyan ügy, amire a tanács összpontosított, a hamisított úti okmányok kérdése. A tanács egy cselekvési terve kapcsolatban fogadott el végkövetkeztetéseket, és végkövetkeztetések biztonságosabb úti okmányokra összpontosítanak, illetve a jogalap megváltoztatására. A kollégám említette azt, hogy délelőtt a Schengen információs rendszerről volt szó, és 36-os cikkely kiterjed a hamisított személyazonossági okmányokra. Tanácsban tehát szó volt erről a cselekvési tervről, ez elkülönül ettől a rendszertől, és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ne végezzünk kettős munkát. Köszönöm. Miriam, and now give the floor. Köszönöm szépen, Miriam. Döpré úr kapszol. Uh, merci, président. Köszönöm, elnök asszony. nagy figyelemmel hallgattam a tanács elnökének beszámolóját, és az a benyomásom, hogy a legutóbbi JHE ülés egy nagyon euforikus légkörben zajlott. Olvastam néhány kommentárt a sajtóban ezt az ülést követően. Mit is olvastam? Azt, hogy Ausztria azt kérte, hogy ne legyen kötelező részt venni az áthelyezési szakaszban, amely valójában kötelező valamennyi tagállam számára. Azt is olvastam, hogy a Visegrádi csoport egy kommunikációval élt, mely szerint nem jöhet szóba, hogy a Visegrádi csoport meghajoljon a zsarolás, az európai zsarolás és diktatúra előtt. Ezek a szavak, ezek a fogalmak, amelyeket ebben a sajtóközleményben olvastam, amelyet az ülést követően közzétett ez a csoport. Tehát nem volt annyira semleges ez a légkör, mint ahogyan az ön beszámolójából kiviláglik. Mit is tesz a tanács, illetve a bizottság, hiszen a tanácsnak is van itt felelőssége, illetve a bizottságnak is ezekkel kapcsolatosan. A bizottság azt mondta, hogy élni fog a szerződések által ráruházott hatáskörökkel. Most kérdés az, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban. Aztán a második dolog van egy információ, mely meglepett, azaz, hogy a magyar parlament egy törvényt fogadott el, amely a menedékkérők rendszeres őrizbe, őrizetbe vételét irányozza elő. Tudja ezt a tanács, aggódik-e emiatt, hogy ez megfelele az európai értékeknek ez az intézkedés, és a bizottság a szerződések őreként szándékozik-e lépést tenni ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Monsieur, merci beaucoup, monsieur. Köszönöm, Depré úr. Maybe add another question and make... Egy további kérdést szeretnék megfogalmazni. 28 tagország szeretné segíteni a tényleges menekülteket, de nem támogatják és ellenzik a, az irreguláris bevándorlást. Felmerül bennem a kérdés, hogy miért nem erősítenek meg bizonyos szervezeteket azért, hogy az áttelpítéseket jobban megoldják. Én ezt nem látom igazán, tehát nem teljesen igaz az, amit mondtak. Van két konkrét kérdésem. Az első, A regisztráció kérdésénél nem szeretnénk eh, hátsó kaput eh, nyitva hagyni, viszont meg szeretnénk eh, nézni a kommunikációt. Én nem vagyok szakértő, de a bizottságot és a tanácsot meg szeretném kérdezni arról, hogy eh, tudják-e azt, hogy technikai szempontból ez hogy valósítható meg? Hogy eh, a kódolt kommunikációt eh, hogyan lehet felbontani? Ami az ets illeti, itt van egy igen rövid kérdésen, ami engem illet. A tagországok továbbra is a PNR rendszereket készítik elő. Önök látnak esélyt arra, hogyha sietünk az ETS döntéssel, akkor mennyi időt vesz majd igénybe, hogy ezt a gyakorlatot a, valóságban is áthelyezzünk. És akkor most a nagykövet önök adok szót thank you. I'll try and uh, reply to uh, some of these. Köszönöm szépen, megpróbálok válaszolni néhány kérdésre. Először is az EASO-val kapcsolatos kérdésre szeretnék válaszolni. Igen, azt mondtam, hogy mielőbb, mert reménykedünk benne, hogy még június előtt sikerül ezt lezárni. De hát nem akarok előre inni a medve bőrére. Reménykedünk benne, hogy addigra sikerül ezt lezárni. Remélem, hogy jó lesz az együttműködés többek között a parlamenti képviselőkkel is, úgyhogy remélem, hogy sikerül ezt időben lezárnunk. Volt egy kérdés a kiléptetésre, beléptetésre és az ETS-ra. Jelen pillanatban zajlanak a tárgyalások a ki- és belépésre. Múlt héten indult el a háromoldalú egyeztetés, de rengeteg a technikai jellegű kérdés. Abban reménykedünk ez esetben is, hogy június vége előtt sikerül ezt a kérdést lezárni. Az ETS kapcsán Remélhetőleg lesz egy tanácsi álláspont június vége előtt. Az ETS, mint ahogy önök is tudják, jóval bonyolultabb kérdés. Reméljük, hogy sikerül ezt megoldani. Ezzel párhuzamosan persze dolgozunk az SIS-en, vagy SIS-en. Megpróbáljuk felgyorsítani a munkát, hiszen, mint ahogy önök is mondták, ez egy már létező rendszer, nem olyasmi, amit teljesen a semmiből kell megteremtenünk. Fontos, hogy mielőbb megteremtsük, illetőleg a lehető legfelhasználó barátabbá tegyük a meglévő eszközöket. Ami a máltai nyilatkozatot illeti, ezzel kapcsolatosan talán leginkább az anyajelvemen válaszolnék, ha megengedik. Rengeteg minden történt már a máltai csúcs találkozót megelőzően, hogy előkészítsük a munkát. Sikerült már a végrehajtást megalapozni. Van egy cselekvési terv is, amit előkészítettünk. Ez azt is jelenti egyben, hogy az érintett felekkel folyamatosan egyeztetünk. Holnap reggel 8 órakor lesz például az egyik ilyen találkozó. Emellett az IPCR-ral is találkozót szerveztünk. Rengeteg eh, egyéb szervezettel is egyeztetünk, az európai ügynökségek is jelen vannak, és nyilván nekik is szerep jut a terv végrehajtásában. Ahogyan minden bizonyal tudják, egy nagyon érzékeny kérdésről van szó, hiszen nagyon sok minden Líbiától függ. Sok lépést megtettünk, azonban az Európai Bizottság különböző projekteket hagyott jóvá, ezek végrehajtása a nemzetközi szervezetekre hárul, az IUN-re e és a, az UNHCR-re. Ők nagyon megbízható, erős partnereink ezen a területen. Mux ma jistawx jisiru eh, mill-lum pero aħna edin. Egyértelmű, hogy nem szabad elkapkodni a dolgokat, de folyamatosan monitorozzuk a végrehajtást, nyomon követjük azt, és úgy értékeljük, hogy előrelépés történik. Megtörtént a libiai parti őrség továbbképzése, illetve a képzés gyakorlati része következik most. Egy olyan helyzetet kellene előteremtenünk, amelyben ők maguk tudják átvállalni a saját partjuk, partvidékük őrizetét. Együttműködünk a líviai közösségekkel is, azokkal, amelyek a partvidékeken élnek, valamint azokkal, amelyek az ország déli részén találhatóak. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a csempészés és a kereskedelem iparággá nőtte ki magát az érintett országokban. Ez egyben azt is jelenti, hogy segítenünk kell az érintett közösségeknek abban, hogy más módon jussanak bevételhez. Dana kienet diskussioni li saret waqt eh, what il-lunch. il ministro Malti fl Emellett az áthelyezésről is egyeztettünk egy munkaebéd alkalmával. A máltai illetékes miniszter a bizottsággal, az illetékes biztosal együtt egy levelet intézett a tagállamokhoz, hogy mielőbb lássanak neki a végrehajtásnak, sőt gyorsítsák azt fel, mert máskülönben elveszítjük a hitelességünket. Biztató volt azonban hogy számos tagállam és társult országok is vállalást tettek arra, hogy eleget tesznek ígéretüknek, még szeptember előtt végrehajtják a szükséges lépéseket. Ez azt jelenti, sikerült tartanunk az időkeretet. Tehát előrelépés történt, a folyamat nyilvánvalóan nagyon bonyolult, mert nem is mindenki áthelyezhető, különböző kritériumoknak kell megfelelni. A folyamat tehát hosszadalmas. Azonban számos személy jelezte, hogy szeretné, ha áthelyeznék egy másik tagállamba, reménykedünk abban, hogy szeptember végére. Sikerül eleget tenni a benyújtott kérelmek nagy részének. Deli asszony beszélt az úti okmányok hamisításának problémájáról. Két külön eljárásról van szó, két különböző javaslatról, de ezek szorosan összekapcsolódnak, ahogyan ön is mondta. Nagyon óvatosnak kell lennünk, és biztosítanunk kell, hogy a két folyamat erősítse egymást, ne pedig megduplázzák egymást. Nem szabad párhuzamos struktúrákat létrehozni. Mindenki tudja, hogy rengeteg a feladat ezen a területen, és ezért nem engedhetjük meg magunknak, hogy megduplázzuk az, erő, az erőforrásainkat. Elnézést, hogy megszakítom, csak szeretném elmondani, hogy a tolmácsoktól kérek még 10 percet, hogy ne kelljen megszakítani most az ülést. Köszönöm előre is a tolmácsoknak. Jó, hát lehet, hogy akkor az utolsó pár perc erejéig inkább a bizottságnak adnék lehetőséget. Depré úr kérdésére válaszolva, a DJ Honbeli kollégámnak adnám meg a szót, hiszen ez egy olyan kérdésre vonatkozik, amely a menedékre és a migrációra irányul, és ugye mi megpróbáljuk az alapvető jogok kártyának alkalmazását betartatni, Szipegyal kollégámnak szeretném adni meg a szót a... Ö... King és Jurova biztosok is beszéltek erről a rendkívül fontos kihívásról és a titkosításról. Ez kihívást jelent nem csak a technológia miatt, hanem azért is, mert megfelelő egyensúlyt kell teremteni a biztonság és az adatvédelem között. Jurova asszony Washingtonban van ma, és az amerikai partnereinkkel is tárgyalunk erről az egyensúlyról. We are more or less confident on the question concerning e-evidence because in our report on June we have a júniusi jelentésünkben már sikerült azokat a technikai kérdéseket felvetnünk, amelyek megoldása elengedhetetlen. Meg kell találnunk az e-cloud dimenzióban a végrehajthatóság mozzanatát. Intenzifikáljuk a technikai csoporttal folytatott párbeszédet a szolgáltatókkal, a, mű, a működtetőkkel, a Europol, és nagyon konkrét javaslatokat terjesztett elő. Ha engem kérdeznek, nem igazán tudom megígérni, hogy a titkosítás területén időben sikerül cselekednünk, de mindent megteszünk. Uh, thanks a lot. So uh, I would like to come back to Mrs. Grau if you want to add something. Köszönöm szépen, esetleg a bizottsági képviselő. Igen, csak egy nagyon röviden szólnék az áthelyezésről. Fonszeka úr ugyanis már beszélt a titkosításról, ami az áthelyezést illeti, megvárjuk szeptember végét, megnézzük, hogy a végrehajtás hogyan halad. Persze a tagállamokat folytosan, folyamatosan biztatjuk, hogy gyorsítsák fel a végrehajtást, és aztán szeptemberben majd felmérjük, hogy mit tudunk tenni. Ami pedig Magyarországot illeti, a biztos ezen a héten Magyarországon járt, folyamatosan tárgyalunk a magyar állammal az ottani törvényről, meglátjuk, hogy mire jutunk, de hát zajlik a párbeszéd, gondolom erről egyébként is tudtak már. Nagyon szépen köszönöm, mindig örülünk a további tárgyalásoknak. Elnézést kérek Bonicsi asszonytól, mert félbeszakítottam, de szerintem többé-kevésbé azért egyébként is sikerült már megválaszolni mindent. Egyelőre felfüggesztem tehát az ülést. Azok, akik még nem indulnak haza, azoknak mondom, hogy a ma délutáni ülés kettő órakor kezdődik, ugyanitt. Thank you for being Thank you. here. Thank you.